Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák! Before your vote, okay, we do that then at that time. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák, kérem, hogy lassan foglaljanak ismét helyet, hogy a jogi szakbizottság ülését meg tudjuk kezdeni, illetve folytatni, attól függően ki hogyan akarja ezt értelmezni. Először is a koordinátorok, a tegnapi koordinátorok ülésének eredményeit szetszani. Elhatároztuk, hogy Régner kolléganő lesz a jelentéstevője a női kvóták témájának, a felügyelő bizottságokban, ugyanakkor arról is határoztunk, hogy jelentéstevő lesz azon véleményben, amely a 96 71-es irányelvvel foglalkozik a munkavállaló kiküldetése szolgáltatások keretében. Határozatot hoztunk a Stojanov és Uspasz kis esetekről is, az immunité, immunitás eseteket elintézetnek tekintjük, hiszen ők lemondtak a mandátumukról, és ezt az elnökkel közölni fogjuk. Aztán megerősítettük, hogy ma foglalkozni kívánunk a az Európai Bizottság egyik javaslatának jogalapjával, melynek célja az EU pénzügyi érdekeinek terhére elkövetett csalás, a csalás leküzdése a büntetőjog segítségével. Ez az ülés későbbi részében fog megtörténni. Aztán a Libe szakbizottságot arra fogjuk kérni, hogy a jogi szakbizottságot a Reding asszonya való találkozóra, ahol is a Stockholmi program felülvizsgálatáról van szó, hívják meg. Ugyanakkor az 51-es, eljár, 51-es cikk ket kell alkalmazni a Stockholmi program felülvizsgálatára. A női kvótát illetően szintén az 51-es cikk értelmében kérelmet kívánunk intézni a női szakbizottsághoz, hogy velük együtt társult szakbizottságként foglalkozunk ezzel a témával. A jogi szakbizottság nem ad írásbeli véleményt a szabadalmi csomaghoz. A koordinátorok többségének az volt a véleménye, hogy tegnap már elegendő mértékben megtárgyaltuk ezt a témát a jogi szolgálat a szóban. Ugyanakkor arra kérném önöket, hogy engedit kapjunk a kollektív jogok menedzsmentjével kapcsolatban februárban 2013-ban. Azt hiszem, hogy ez egy formális engedély, amit meg fogunk kapni ezen meghallgatással kapcsolatosan. A többi jelentéssel kapcsolatos döntést a következő koordinátori ülésre halasztottuk, mivel a frakcióknak még tárgyalniuk kell az egyes témákról. Tehát ennyi volt a tegnapi koordinátori ülés eredményeivel kapcsolatos beszámoló. Most nézzük a szavazásokat elsőként. Itt van a 12-es pont a napirendünkön. Ez Baldassar kolléga véleménye. Itt a koncesziókról van szó. Nem tudom, hogy Baldászere kolléga ki kívánne fejteni még valamit, vagy azonnal közhetjük a szavazást remek. Azonnal megkezdhetjük a szavazást. Castex asszony kért még szót álnyék jelentéstevőként. Je, monsieur le président, je... Igen, tisztelt elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy Berenger úr nem tud részt venni az ülésen, de a véleményét meg, megtaláljuk a szavazólistán. ezen kívül szeretném elmondani, hogy bizonyos módosítókat visszavonok. 60, 71, 72, 73, 75, 77-eseket, illetve a 90-est, 91-est, 92-es, 93-as, 94-es és 95-ös, tehát ezeket szeretném visszavonni. Ennyit a szavazási eljárások. Köszönöm. Herzlichen Dank. Sekretariat hat sich alle mitgeschrieben, wird mich... Köszönöm, a titkárság mindent feljegyzett, majd a szavazás során figyelünk erre, hogyha ne talán nem tűnne fel nekünk. Akkor Nézzük meg rögtön a 49-es módosított Régner asszony részéről. Ez a teljes bizottsági javaslat visszautasítására irányul. Először erre, erről kell szavaznunk. Aki emellett van, kérem emelje fel a kezét. Ellene. Az utóbbiak voltak többségben elutasítva. 78. Nézzük meg most. 78-as módosított Kasztasz asszony részéről. Kérem, aki mellett van, emelje fel a kezét. Ellene. Elfogadva. 79-es, Kastex asszony részt. Ellene. Ez utóbbiak voltak többségben, elutasítva. 80-ast elintéztük, 81-est elintéztük. Egyes kompromisszumos, a következő ki van mellette, kérem emelje fel a kezét, ellene, elfogadva. 82-est elintéztük, 83-as buzai mellette ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, nem volt világos a helyzet. 83-as módosító. Fénocvaj. Még két szavazat hiányzik. Da warten wir noch, klar. Még várunk. Még két szavazat hiányzik. Nem csak Kastex asszonyi. Okay, wir haben jetzt 18 abgegebene Stimmen, aber 18 leadott szavazatunk van, 19 szavazókártyánk lenne. Mindenki szavazott? Jó, akkor lezárom most a szavazást. Most nagyon egyértelmű, 16 a mellette, 2 ellene. 84-es Castex mellette ellene elutasítva. 6-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Akkor most nézzük meg a 86-ost Castex asszony részéről, ez már el van intézve, 87-es szintén, a 90-est visszavonták, 91, 92, 93, 94, 95 ös szintén visszavonták, 96-os a következő. A 90-es nem vontuk vissza. A 90-es nem vonták vissza, akkor a 90-esről szavazunk. 90-es, mert ki van, emelje fel a kezét ellene. Az utóbbiak voltak többségben elutasítva. 96-os mellette ellene. Mellette még egyszer 96-os ellene. Elfogadva. 16-os mellette ellene. Elfogadva. 96-os mellette. 98. 98-os mellette. Ellene.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 13-an ellene, 6 mellette, tehát elutasítottuk. Következő a 101-es Castex a részéről mellette, ellene. Az? Le sang d'abord. Először a százas, mondja Castex asszony, nem, mégsem. Nem, a százas az okafogyott, és a 99-es is mondja az elnök, legalábbis az én listám szerint. Tehát a 101 es szavazunk mellette, ellene elutasítva 102-es mellette, ellene, elutasítva 103-as mellette, ellene, elutasítva 17-es mellette, ellene, elfogadva kertes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Lapozzunk. 107-es Castex mellette, ellene elutasítva 104-est elintéztük, 120-as mellette, ellene elutasítva 121-es mellette, ellene elutasítva 122-es mellette, ellene elutasítva 123-as mellette, ellene elutasítva 124-es mellette, ellene Erről elektronikusan kell szavaznunk. 124-esről megnyitom a szavazást. Oké, okay. abstimmung. Lezárom a szavazást. Szűkösen 10 ellene, 9 mellette elutasítva, 125-ös mellette ellene ugyanez a többség volt szerintem, de elektronikusan ellenőrizzük a 125-öst. Elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. Ugyanaz, 10 ellene, 9 mellette, elutasítva 126-os mellette, ellene az utóbbiak voltak többségben elutasítva 127-es mellette, ellene, megint csak elutasítva 128-as mellette, ellene, elutasítva 129-as mellette, ellene. Az utóbbiak voltak többségben elutasítva 130-as mellette, ellene, elutasítva 131-es mellette, ellene, Ezt felül kell vizsgálnunk. 131-esről megnyitom az elektronikus szavazást. 131. 131-es. 13-an voltak ellene, 6-an mellette, egyértelmű, tehát az eredmény 132-es mellette, ellene, elutasítva 133-as mellette, ellene, elutasítva 134-es mellette, ellene, elutasítva 135-ös mellette, ellene, elutasítva 136-os mellette, ellene, elutasítva 137-es mellette, ellene, elfogadva 138-as mellette, ellene, elutasítva 139-as mellette, ellene, elutasítva 140-es, 141-es, stb. azonosak mellettük, ellenük elfogadva. 144-es mellette, ellene elektronikusan vizsgáljuk felül, 144-es. Tizenegyen ellene, nyolcan mellett elutasítva. 145-ös mellette ellene elfogadva. 146-os mellette ellene elutasítva 147-es mellette ellene elfogadva 148-as mellette ellene elfogadva 149-as mellette ellene elfogadva 150-es mellette ellene elutasítva. 151-es mellette ellene elfogadva. 152-es mellette ellene elfogadva. 24-es mellette ellene elektronikusan vizsgáljuk meg a 24-est. 10 dafür, 10 mellette 9 ellen elfogadva. 153-ast visszavonták, 154-es mellette, ellene, elutasítva 155-ös mellette, ellene, elutasítva 156-os mellette, ellene, elutasítva 25-ös mellette, ellene, elfogadva 157-es mellette, ellene, elutasítva 26-os mellette, ellene elfogadva 27-es mellette, ellene elfogadva 28-os mellette, ellene elfogadva 29-es mellette, ellene elfogadva 30-as mellette, dagegen ellene nézzük, akkor elektronikusan nézzük meg még egyszer a 30-ast. Tizenhárom, 19 szavaztak, elutasítottak 31 mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, elfogadtuk. 34-es mellette, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, elfogadtuk 41-es mellette, ellene elfogadtuk 42-es mellette, ellene elfogadtuk 43-as mellette, ellene elfogadtuk 159-es mellette, ellene elfogadtuk 140 mellette, ellene elfogadtuk 45-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. Elutasítottuk. 161-es mellette, 46-os mellette ellene elfogadtuk. 162-es kiesik, 47-es mellette ellene elfogadtuk, 48-as mellette ellene elfogadtuk, 50-es mellette ellene elfogadtuk, 51-es mellette ellene elutasítottuk, 1-es mellette ellene elfogadtuk, 2-es mellette ellene elfogadtuk, 3-as mellette ellene elfogadtuk négyes mellette, ellene elfogadtuk hármas mellette, ellene elfogadtuk 55-ös mellette, ellene elfogadtuk 55-ös mellette, ellene elutasítottuk 56-os mellette, ellene elutasítottuk 57-es mellette, ne, ne, ne. Elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes. Mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, elutasítottuk. 64-es mellette, ellene, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. 65-66 mellette, ellene, elutasítottuk 67-es mellette, ellene, elfogadtuk 68-as mellette, ellene, ellenőrizzük. elutasítottuk, 69 mellette, ellene, elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, elfogadtuk, 12 mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, mellette, ellene, elfogadtuk. Az egész véleményről szavazunk. Szokás szerint elektronikus formában. 14-3 arányban elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Jetzt als nächstes zum Bericht des Kollegen Stojanov. A Stojanov jelentés következik. Kezdjük is a szavazást. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, ellenőrizzük. 10 mellette, 9 ellene, tehát elfogadtuk. 7-es mellette, ellene. Ellenőrizzük. Hetes módosító. Tizenkettő mellette hét ellene elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. 14-5 arányban elfogadtuk. 10-es mellette, ellene. Ezt is ellenőriznünk kell. Elfogadtuk. 11-es mellette, ellene. Ellenőrizzük. 11-8 arányban elfogadtuk. 12-es mellette ellene elutasítottuk. Az egész véleményről ellenőrizzük, tehát elektronikus formában szavazunk. Tizenhét-kettő arányban nem volt tartózkodás, elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek nézzük a következő jelentés, Rebecca Taylor. Nem tudom, hogy a jelentéstevő akar-e hozzászólni. Igen? Nem? Akkor kezdjük. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene elutasítottuk. Hármas mellette ellene elfogadtuk. Négyes mellette ellene elfogadtuk. Ötös részenként, egyes, mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, ellenőrizzük. Tíz-kilenc arányban elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, elutasítottuk hetes mellette, ellene, hetes mellette, ellene, ellenőrizzük. Tíz kilenc, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, Azt hiszem, hogy ugyanaz a többség, de hát azért ellenőrizért. Tíz kilenc arányban elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene ellenőrizzük. Da fehlt einer. Jedenfalls von denen, die sonst immer abstimmen. Vielleicht guckt jeder nochmal nach. Hiányzik egy szavazat, tehát ellenőrizzük kérem. Mert lezárjuk a szavazást, rendben. 10-9 arányban elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. Neun dafür, zehn dagegen, abgelehnt. Kilenc mellette, tíz ellene, és így elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk az egész erről szavazunk, még az elektronikus formában. Tizenkilenc nulla arányban elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezzel eljutottunk a következő következőhöz. Az Európai Globalizációs és Kiigazítás Alap Lichtenberger asszony. Nos, azt hiszem, hogy erről már beszéltünk, és akkor a jogi alap tisztázására volt szükség. A foglalkoztatási bizottság tartott egy szavazást, ezt kellett megvárnunk. Szavaztak, Tehát itt van egy foglalkoztatási aspektus a globalizációs és kigazítási alap kapcsán, és itt inkább általánosságban szóltunk erről. A végeredmény pedig az, hogy a, tudjuk, hogy mi a rendelet javasolt jogalapja. A foglalkoztatási bizottság véleménye szerint ez a 175-ös cikk, tehát ez a jogalap megváltozott tehát a jogalap. Van-e valaki, aki ezt ellenzi? Van, van-e ellenvetés? Ki van mellette akkor? Ellene? Nincs tartózkodás, de egy, igen, rendben, elfogadtuk tehát. Ezzel el is jutottunk a második jogi alaphoz ahogyan erről már korábban értesítettem önöket, a csalás elleni küzdelem témája. Lichtenberger asszony, tessék! Nos, itt a különböző büntetőjogi intézkedésekre, illetve eljárásokról van szó a büntető törvénykönyv értelmében. Ez pedig azt jelenti, hogy a Lisszaboni szerződés van érvényben a 83-as cikk, illetve vannak különböző intézkedések, különböző kitételek ezen kívül. Nos, többféleképpen közelíthetjük meg ezt a kérdést. Tudnunk kell, hogy a nemzeti büntető törvénykönyvekbe való beleszólás igen kényes téma, tehát ez nem a tanács reálpolitikája, amely általában amelyet ellenzünk. Sajnos az elmúlt pár hónapban egyre több ilyen példa volt. Természetesen a kérdés az, hogy a nemzeti jogi rendszerek egyensúlyát hogy találjuk meg. Hiszen a nemzeti jogi rendszereket érinti az, hogyha büntető jogi intézkedéseket hozunk Európai Uniós szinten. Különösen, ami a jogokat illeti, az élethez való jogot, illetve más kitételeket. Tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk, oda kell figyelnünk az egyensúlyra. Azt gondoljuk, hogy a Lisszaboni szerződés 83. cikke lenne a legjobb jogalap, hiszen ez egy koherens megközelítést tenne lehetővé, és így következetesebben lehetne tervezni. Vannak természetesen ennek hátulütői is, de azt hiszem, hogy ezt a jogszabályt tovább kellene fejleszteni, ez lenne a legjobb. Igen, döntést kell hoznunk előbb vagy utóbb. Nem tudom, hogy ennek a javaslatnak van-e ellenvet, e, van-e van, aki ellene van. Nézzük, szavazunk, ki van mellette. Ellene tartózkodást. Rendben, akkor ezt is elfogadtuk. A titkárság szeretné, hogy megismételnénk ezt a szavazást még egyszer, tehát mellette, ellene. Senki úgy látom tartózkodik senki, így egyhangúságot állapíthatunk meg. Ezzel elérkeztünk a, a szubszidiaritás tány e, jelentéshez. Köszönöm, erről még soha nem beszéltünk, most először szerepel a szakbizottságunk napi rendjén, és nem vagyok benne biztos, hogy érdemi vitára mennyi időnk van. A parlamentünk vizsgálóbizottságokat hozhat létre. A spanyol parlament ebben a konkrét esetben kapcsolatba lépett Martin schulz a házelnökével, arra vonatkozóan, hogy a sárgalapos eljárás, a szolidaritásra vonatkozó sárgalapos eljárás határideje pontosan hogyan alakul. Úgy vélem én is, akárcsak az Európai Parlament jogi szakszolgálata, ez belső eljárási kérdés, ez nem egy hagyományos eh, jogalkotási eljárás, ez egy belső parlamenti házszabály kérdése, már pedig ezeket a szabályokat mi magunk fektetjük le, mi határozzuk meg. Hogy a vizsgálóbizottságunk hogyan dolgozzon, mivel a tagállamok ebben egyáltalán neveznek részt, ezért a Martin Schulznak azt fogom jelenteni, hogy nincs semmiféle határidő, így tehát egy plusza jelet tennék a szavazás mellé. Ez egy uniós kompetencia, miért is lenne egy szubszidiaritás. Tehát a tájny jelent, javaslat mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezzel ezt a kérdést el is döntöttük. A 17-es napi rendi pontra lépünk tovább. Baldassare úr jelentése parancsolja. Der fehlt. Dann stellen wir das zurück. Nincs itt Baldassare úr, akkor ezt elhalasztjuk. Rengeteg Baldassare jelentés lenne egyébként, de hát akkor nézzük a Kárim jelentést az audit irányelvő sincs itt, hát nem rossz. Mészáros úr, itt van, ő itt van, remek. Akkor kezdjük az ő anyagával, Mészáros úr jelentés, a 23-as pont. Aztán megnézzük, hogy befut-e a többi jelentéstevő. Köszönöm a szót, elnök úr. <clears throat> Eh, ugye az, amiről most röviden ismer, ami beszélni fogok, természetesen, természetesen teljesen még a, a kezdeti stádiumban van, tehát olyan mély beható analízis még nem csináltam, de szeretném a kollégákat erről informálni. Itt a tanács határozatáról van szó, az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló 1963. május 21-i Bécsi egyezményhez szerződő félként csatlakozott tagállamoknak az egyezményt módosító jegyzőkönyv Európai Unió érdekében történő megerősítésére, vagy az ahhoz történő csatlakozásra való felhatalmazásáról. Tehát ez a hosszú címe van ennek a dolognak. A lényege az atomkárokért való polgári jogi felelősség, és ennek az egyezménynek a módosítása, mert ebben az egyezményben 1963-ban sok tagállam nem vett vagy nem vehetett részt, és most van hét olyan tagállam, amely ehhez csatlakozhat, vagy csatlakoz, remélhetőleg csatlakozik. A nukleáris felség területén hát, két hasonló elveken alapuló jogi eszköz létezik, a 63-as Bécsi Egyezmény, valamint 1960-as Párizsi Egyezmény. Mindkettőhöz készült már több jegyzőkönyv, néhány tagállam a Bécsi, míg mások a Párizsi Egyezmény részesei. Az 1997-es jegyzőkönyv az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi egyezmény, egyezményt módosítja. Célja a kártalanításra vonatkozó szabályok továbbfejlesztése a kérdéskör a fukushimai atomkatasztrófa folytán került napirendre amely teljesen érthető az unió elő kvánja mozdtani a nukleáris balesetek áldozatainak az erőteljesebb védelmét. A javaslathoz készült hatástanulmány szerint a jegyzőkönyv uniós hozzáadott értéket képvisel. Ennek ismeretében kívánatos a tagállamok jegyzőkönyvhöz való csatlakozása. A tagállamok önállóan nem csatlakozhatnak a jegyzőkönyvhöz azonban ehhez uniós felhatalmazás szükséges. Na ezt adná meg éppen a tanácsi határozat. Az eljárás azokra a tagállamokra vonatkozna, amelyek részesei a Bécsi Egyezménynek. Tehát Magyarország, Belgium, Cseh Csehország, Le Lengyelország, Szlovákia, Litvánia. Az egyetértési eljárásban a parlament jóváhagyására lesz majd szükség a határozat elfogadásához. Elképzelhető, hogy a határozatban megnöveli a tagállamok kötelező felelősség biztosításának az összegét, de hát ez nem, ezzel a kérdéssel mi nem fogunk foglalkozni. Ugyanakkor elkerülhető lesz azzal, hogy valamennyi tagállamot a párhuzamos Párizsi atomkár egyezmény felelősségi rezsimje alá vessék. Most kérném a bizottságot, amennyiben jelen van valaki, gondolom igen, hogy számoljon be az eddigi fejleményekről, és tájékoztassa még a kollégákat azokról a dolgokról, amelyeket én esetleg itt nem tudtam elmondani, és azután majd a továbbiakban dolgozni fogunk ezen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Akkor kérem a bizottságot, hogy fejtse ki ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nézzük, hogy mi is a háttere a bizottsági javaslatnak. Szeretném többek között megemlíteni azt, amelyet a jelentéstevő már elmondott. A jelenlegi rendszert két eszköz, a Bécsi Egyezmény, illetve ennek a 97-es jegyzőkönyve, valamint a Párizsi Egyezmény szabályozza. Ez is egy módosított egyezmény. Mind a két egyezmény hasonló célt tűzött ki maga elé, illetve tartalmilag is hasonlóak, azonban vannak olyan tagállamok, amelyek a Párizsi Egyezménynek aláíró felei, illetve mások a Bécsi Egyezményhez tartoznak. A 97-es jegyzőkönyv kiegészíti a Bécsi Egyezményt, és erről szól a rendelettervezet, a tanácsi rendelettervezet. Ez rendkívül fontos az Európai Unió érdekeinek vétele szempontjából, hiszen az atomkárok definícióját tartalmazza, illetve a környezeti károkra is kitér, valamint a élet elvesztésért, illetve a személyi sérülésekért különböző kártérítést lehet igényelni, és ennek a határidejét is kibővítette. Ezen kívül a joghatóságra vonatkozóan vannak szabályok, és ez is az egyezmény hatásköre alá tartozik. Ezek az intézkedések befolyásolják az Európai Uniós szabályokat, illetve ezeket érintik, valamint a döntések elismerését és a joghatóságot is, amely a Brüsszel egyes rendelet témáját képezi. Az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik ebben a témában, és nem intézkedhetnek teljesen önállóan a tagállamok. A problémát az okozza, hogy a jegyzőkönyv a regionális gazdasági klauzulát kihagyta, tehát ez nem szerepel benne. Az Európai Uniónak ilyen körülmények között kivételesen fel kell hatalmazni a tagállamokat, hogy csatlakozhassanak a jegyzőkönyvhöz az unió érdekeinek megfelelően a jegyzőkönyv ratifikációja előnyökkel szám, előnyöket hozhat az esetleges áldozatok számára, és ezért azt kívánjuk, hogy a Bécsi Egyezmény részesei is csatlakozhassanak a jegyzőkönyvhöz az Európai Unió érdekében. Már van precedens ilyen eljárásmódra, ahogyan esetleg önök is emlékeznek, és a Párizsi Egyezmény aláírói amely ugye a nukleáris felelősség megfelelő egyezménye, tehát a hozzátartozó tagállamok is 2003-ban, illetve 2004-ben megfelelő tanácsi rendeletek segítségével jóváhagyást kaptak arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvhöz csatlakozzanak az Európai Unió érdekeinek megfelelően. Ezért ez a jelenlegi határozat csak azokat a tagállamokat érinteni, akik a Bécsi Egyezmény alá, aláírói, akik nem, vagy akik egy másik hasonló egyezmény aláírói, például a Párizsi Egyezmény alá, aláírói nem tartoznak a jelenlegi javaslat hatásköre alá. Ezen kívül szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a tanácsi határozat javaslat azt kéri, hogy a tagállamok nyilatkozatot tegyenek akkor, amikor a jegyzőkönyvhez csatlakoznak. A tagállamok ennek értelmében belső Európai Unió szabályokat alkalmaznának a különböző ítéletek elismerésekor, amelyek a jelenlegi jegyzőkönyvi szabálynál kedvezőbbek. Ami a jogalkotási eljárást illeti, Szeretném elmondani, hogy a javaslatról már a megfelelő tanácsi munkacsoportokban folynak a tárgyalások, és ezek folytatódni fognak a következő hetekben, illetve decemberben. És még egy utolsó megjegyzés a Brüsszel egyes rendelet kapcsán nem is olyan régen szavazott erről az Európai Parlament plenárison. Szeretném elmondani, hogy ez az új átdolgozott rendelet tartalmi változtatásokat nem tartalmaz. Köszönöm szépen, és várjuk, hogy az Európai Parlament jóvá hagyja ezt a javaslatot. Köszönöm. Nem jelentkezett senki szólásra. Mészáros kolléga még egyszer hozzá kíván szólni? Rendben. Akkor mára lezárhatjuk ezt a napirendi pontot köszönetet mondunk a bizottság beszámolójáért, és most nézzük a Baldassare jelentést, a 17-es pont ideiglenes számlazárulást elrendelő európai végzést. Tessék, Baldassare kolléganő a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nem akarok hosszasan beszélni a javaslat tartalmáról, hiszen volt már eszmecsere a jogi szakbizottságban erről november 6-án. Itt egy új igazságügyi eszközről van szó, amely alternatíva nemzeti eljárásokhoz. Itt az az ideiglenes számra zárást elrendelő európai végzés. A javaslat fő célkitűzése az, hogy biztosítsuk biztosítsunk egy eszközt a hitelezők számára, hogy jobban garantálni lehessen a követelést, és el lehessen kerülni, hogy az adós a bankszemlákon tárolt pénzét ki tudja venni, vagy áthelyezze más szemlákra. Az eljárás helyétől eltérő országban tárolt szemlákról van szó, vagy pénzösszegekről van szó. Tehát ennek a végzésnek a kibocsátására még a tagállami végzés kibocsátása előtt lehetőség van, és egy expert eljárás keretében történhet ez az adós meghallgatása nélkül, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az úgynevezett meglepetés hatást az adósra szemben. Tekintettel az ilyenfajta eszközök fontosságára, mert a bizottság becslései szerint ez az eszköz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy akár 600 millió kintlevő követelést behajtsanak. Nos, tehát egy munkadokumentummal akartam beindítani ezt a jogalkotási folyamatot, hogy vételt tudjunk folytatni egyes ellentmondásos szempontokról, hogy a lehető legszélesebb körül körű egyetértést tudjuk kialakítani a szakbizottságon belül, illetve intézményközi szinten. Itt egy nagyon fontos technikai jellegű jogalkotási eszközről van szó a belső piac számára, és valóban kár lenne, hogyha a jogalkotási folyamat lelassulna azon félelmek miatt, amelyek az eljárással kapcsolatos újdonságokra irányulnak. Ez a dokumentum foglalkozik néhány problematikus vetülettel, a számlazárást illetően, illetve a definíciókkal, amelyeket a rendelet bevezet. Szerintem itt nagyobb pontosságra van szükség egyes központi jellegű definíciókkal kapcsolatosan, mint például a bankszámla, vagy akár a követelés. A bankszámlát illetően fel kellene tenni a kérdést, hogy talán esetleg a pénzügyi eszközöket is bele kellene foglalni ebbe a definícióba. Ez is problémákat jelenthetne a lehetséges veszteségek tekintetében az adó számára azon kamatokat illetően, amelyek a pénzügyi eszközökből származnak. Ezen definíciók mellett azt hiszem, hogy javítani kellene a rendelkezéseket, hogy az administratív költségek csökkentésének módjait megtaláljuk, amelyeket az ilyenfajta eljárásban a bankok, a közhatóságok viselnek a számlazárolási végzés végrehajtás során. A mi feladatunk az, hogy próbáljuk meg a lehető legjobban kiegyensúlyozni az adós, illetve a hitelező jogait. A jelentés célja a meglepetés hatás elérése az adósnál, hiszen az eljárásnál az adós meghallgatása nem történik, meg őt nem tájékoztatják sem a kérésről, sem pedig a végzés kibocsátását megelőzően kivéve, hogyha ezt a hitelező kifejezetten kérné. Itt felmerült bennem az a kérdés, hogy esetleg javítani kellene egyes rendelkezéseket a javaslatban, annak érdekében, hogy jobban kiegyensúlyozzuk, kiegyensúlyozzuk ezt a helyzetet. Például egyes módosításokat lehetne még hozzáfűzni a szöveghez. Az adós védelmét megerősítendő, hogy el lehessen kerülni az eljárással való visszaélést a hitelezők részéről például a bizonyítékokkal kapcsolatosan a 11-es cikkben, vagy pedig a végrehajtási módozatokat, illetően a 16-os és 17-es cikkben lehetne megvizsgálni ezt a kérdést, hogy az adós jogait megerősítsük. Ugyanakkor a meglepetés hatásnak változatlanul kell maradnia, amelyet az eljárás garantál. Itt meg is ellok, és verröm a kollégák javaslatait. Kérem, hogy járuljanak hozzá ehhez az eszközhöz, ennek az eszköznek a kialakításához, és a ciprusi elnökség képviselőit is kérem, hogy számoljanak be a tanácsban zajló munkaállásáról. Volt már egy találkozó, nagy fejlemények, előrelépések nincsenek. Reméljük, hogy rövid időn belül lesz majd előrelépés. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm Baldeszere kolléga, Tein kolléga, aztán Koferáti kolléga, majd még egy kolléga következik. Nos, Baldassare kolléga, itt megint csak nagy problémáim vannak ezzel a meglepetés hatással, és az egyensúlyjal, a kiegyensúlyozottsággal. Nincs gondom azzal, hogy a számla zárolást elrendelő végzés kibocsátásra kerüljön, hiszen ez egy ideiglenes végzés, de hogyha nincs semmiféle végzés, akkor az összes számlát zárolni, hát ez számomra elgondolhatatlan. Amit én jogállam, jogállamiság alatt értek, ez ellentétes ezzel. Itt nagy lehetőségek vannak a visszaélésre, ez kézenfekvő. Egy hatástanulmányt nem tudom, hogy itt végrehajtottak-e, amit mi mindig is követelünk, egy ilyen fontos területen, amely a amely eljárás az adóst nagyon súlyosan érintheti. Van itt egy lábjegyzet, de semmi egyéb nem szerepel. Nem tudom, hogy például egy közvéleménykutatást tartottak-e. Itt 100 430 vállalat fejezte ki a véleményét, és 66-an közülük az elmúlt öt évben határokon átnyúló konfliktussal néztek szembe ezen a területen, európai szinten. Nos, én ezt nevetségesnek tartom, ezt a csekés számot, ez statisztikailag ez ki sem mutatható, 0,00 valamennyit, tehát még számokban sem lehet kifejezni. Itt nem tudom, hogy milyen alapon döntünk, milyen vállalatok, milyen magán hitelezők szembesültek ilyen konfliktusokkal egyáltalán. Aztán aki maga érintett, gondoljuk el, hogy valaki magánszemélyként vagy kelkelvéként az egyik reggel felébredve azt látja, hogy az összes számláját egy banknál zárolták. Tehát már akár ennivalót sem tud venni. Németországban gyorsan valaki bírósághoz fordulhat és megkérdezheti, hogy mi is történik egy ilyen esetben és így legalább megtudhatom, hogy mi történik, és talán a KKV, aki a következő napon bért kell, hogy fizessen, ez azzal jár, hogy, hogy a munkatársai nem kapnak bért. Várnak, nem kapnak tájékoztatást, aztán jön valamiféle levél az egyik tagállamból, ahol legalább annyi áll, hogy tulajdonképpen ki zárolta a számláit a vállalatnak. Hát ez nem segít sokat, sokat mert még nem emeltek panaszt sem. 30 napon belül kell panaszt emelni, tehát szinte egy hónapig kell várnom bármiféle tájékoztatásra, ha egyáltalán valaki tudja, és jogi gyakorlatomból tudom, hogy gyakran vannak összecserelési esetek, egyes hitelezők azt mondják, hogy hát próbáljunk szemlekat zárolni, gyakran az utó név, a vezetéknév, a családi név is stimmel, és így módon zárolják egyes személyek számláit. gyakran az adatfeldolgozás során cserékre, tévedésekre kerülhet sor, tehát, ahogy mondtam, az összes szemlet már zárolták, semmit nem lehet csinálni, sehova sem lehet fordulni, semmiféle tájékoztatást nem lehet kapni, csak várunk a másik tagállamból érkező levélre, illetve arra, hogy valaki panaszt emeljen, hogy egyáltalán meg tudjuk, hogy miről is van szó. Hogyha itt visszaélésről van szó, hogyha valaki valakinek kárt akar okozni egy konkurensnek, egy versenytársának, akkor az gazdaságilag halott lehet egy ilyen fellépés következtében. És akkor az egész boltját bezárhatja az adott vállalkozó. Hát 66 vállalkozó mondta, hogy ilyenfajta gondja volt a múltban, ez ö, számomra nem tesz indokolta ezt az, ennek az eszköznek a kialakítását. És hogyha megnézzük, hogy hogyan járunk el általában, akkor azt látjuk, hogy azok, akik panaszt emelnek, azok közül egyharmad nem alapozza meg az eljárást. Tehát az esetek egyharmada statisztikailag teljesen üres járat, és nem jön létre követelés, nem jön létre valódi igény, tehát ugyanakkor az adós szemleit zárolták, anélkül, hogy hogy saját álláspontját kifejthette volna. Például Németországban van az adós, és aztán az egyik tagállamból bárhonnan kap egy levelet, akár fordítás nélkül, hiszen vannak még joghez, joghézakok a polgári jog területén, és akkor meg kell néznem, hogy hogyan tudok védekezni adósként, Például Lettországba kell fordulnom egy ilyen jogvita elintézése céljából, sehonnan nem kapok pénzt, az idő megy, mert ennivalót sem tudok vásárolni, a munkatársaimat nem tudom kifizetni, a lakásomat is fel kell adnom, mindez nagyon gyorsan megy, és mire jó ez az egész? Hatástanulmányt nem végeztek, ez egyszerűen lehetetlen. Most az összes alkotmányjogi problémába nem mennék bele, sok tagállamban vannak regiszterek azt illetően, hogy kinek milyen számlái vannak, Németországban van ilyen, de itt csak a súlyos bűncselekményekkel összekapcsolódó esetekről van szó, mint például a terrorizmus, a pénzmosás, vagy egyebek, ahol valóban ö, súlyos bűncselekmények fordulnak elő, de az, hogy bármiféle bankszemlet egész egyszerűen zárolni lehetne, akármilyen információ részéről, a, akármilyen információ alapján a hitelező részéről, hát itt mindenképpen átgondolnám, hogy uh, hogyan lehet itt panaszt emelni. És uh, még egyszer óvnék attól, hogy egyáltalán kezdjük el ezt az ügyet, még akkor is, hogyha ideiglenes számla zárulásról van szó, itt mindenképpen biztosítékokra van szükség, és legalább azt a feltételt támasztani kell, hogy panaszt kell emelni, és hogy már a következő napon tájékoztatást kell kapnom, hogyha a számlámat zárolták, hogy ki mit akar tőlem. De itt a jogállamisággal kapcsolatos érzelmeim igencsak sérülnek, itt az adós nem hallgatják meg, és hogyha megnézzük a követeléseket, itt akár egy adásvételi szerződés fénymásolata is elegendő. Ugyanúgy láttam egyébként, mint ön, Baldassare úr, hogy itt legalább a feltételeknek mindenképpen erősebbnek kell lenniük egy ilyen végzés kibocsátásához, mert ez így nem működhet. Koferáti úr. Köszönöm, elnök úr. la proposta complessiva che... Nagyon kiegyensúlyozottnak tartottam a kolléga javaslatát, melyet bemutatott itt vitánk során. A bizottság részéről helyes, hogy rendeletet alakít ki ezen a területen. Természetesen összetett ez a kérdés, és kényes is, de nem szeretném, hogyha a nehézségek miatt azt a következtetést vonnánk le, hogy jobb nem tenni semmit. Ezt meg kell tenni, mi a fő probléma, amit a jelentéstevő is bemutatott. Ez az egyen, egyensúlytalanság, amely a bizottság javaslatában szerepel a hitelező és az adós között. A jogszabályok jelenlegi formájukban egyértelműen a hitelezőt részesítik előnyben Tehát itt arról van szó, hogy újra ki kell egyensúlyozni ezt a helyzetet néhány specifikus fejezet hozzáfűzésével, amelyek egyébként a javaslatban is szerepelnek. Ezeket még inkább meg kell erősíteni. Az eszközként való használását ennek a felépésnek nem szabad megengednünk. Tehát az, hogy egy hitelező eljárjon egy adós nélkül, az anélkül, hogy bizonyosan megalapozott lenne a követelése. Tehát esetleg lehet egy biztonsági letét követelés annak érdekében, hogy a hitelezőnek legyen egy kötelezettsége hogyha nem megalapozott a követelése, akkor szankciókkal kell szembenéznie a későbbiekben. Azt hiszem, hogy egy bizonyos küszöbérték csökkenteni azt, hogy visszaéljenek a hitelezők ezzel az intézkedéssel. Ami pedig a magánéletvédelmét illeti az érzékeny információkat, amelyek szükségesek, itt azonosítani kell, hogy melyek legyenek ezek az információk, és a szükséges minimumra kell ezek alkalmazását csökkenteni, hogy az információk alkalmazása ne, alkalmazásával ne lehessen visszajönni a tekintetben. Elkerülhetetlen azonban, hogy egyes információk átadásra kerüljenek, de az is lehetséges, hogy ne kérjenek túlzott információkat, a kérdést illetően, illetve ezek az információk ne ö, kerüljenek vissza élés jellegű felhasználásra. Aztán még egy másik feltevést is szeretnék megosztani önökkel, mert ö, tény az, hogy ö, fontosak a határidők. Itt olyan felépésekről van szó, amelyek egy gazdasági szereplőt a mindennapi életében akadályozhatnak. Az egyik út az lehet, attól eltűrően, mint amit a bizottság javasol, hogy ne legyen két illetékes bíróság, tehát a bíróság illetékességét azon tagállami bíróságra kell korlátozni, amely az érdemi eljárás beindította. Így módon is meg lenne mindenképpen az igazságügyi fellépés garanciája, megfelelő eszközökkel és fórumokkal, de így módon a az esetleges konfliktus valószínűsége és az eljárás idők hossza csökken. Az újra kiegyensúlyozás a bizottság javaslatához képest, tehát szerintem elengedhetetlen. A javaslat jelenlegi formájában a gyengébb szereplőket penalizálhatja. Ez a mi feladatunk. Tehát itt nyilvánvaló problémák vannak, ami az információk kényes jellegét illeti, illetve az egyes eszközök azonosítását. Elnök, köszönöm szépen, Budu kolléga következik. Na, mulțumesc. Cred că această ordonanță privind poprirea... Véleményem szerint eh, ez a rendelet nagyon fontos, a végzés témájában rendkívül fontos, hiszen így egy, egy jogbiztonság alakul ki. Ha nem lenne ilyen eljárás, akkor a üzleti környezet sérülne, hiszen a hitelezőknek mindig is szükségük van arra, a garanciára, hogy a hiteleiket visszakaphassák. Hogyha ez az eljárás bonyolultabbá válik, vagy nem valósul meg, akkor a hitelezők ne, rosszul járnak. Tehát mindenképpen szükség van egy megfelelő eljárásra, és valóban fontos az, hogy megfelelően, tehát hatásos legyen az eljárás. Ahogy a kollégák már beszéltek erről, szükség van a garanciára, a visszaélések kikerülése érdekében, illetve megelőzése érdekében meglepetés hatás kapcsán. És nagyon fontos, hogy, hogy ez valóban megvalósuljon. A, vissza kell, a visszaéléseket ki kell iktatni, meg kell akadályozni, és ezért nagyon fontos ez a végzés, a tartal, tartalmi kérdésekre kell odafigyelni, hiszen enélkül nem lehet a megfelelő európai végzésről beszélni. Ezen kívül fontos azt is látni, hogy az elzárolt összegek milyen mértékűek, hiszen a hitelezőknek hitelezőknek meg kell, hogy térüljön, vissza kell tudniuk fizetni a hitelezők számára a hiteleket, ami pedig a meglepetés illeti. Erről elmondtam a véleményem, emellett egy megfelelő európai végzést kell létrehozni a számlazárolás esetében, illetve garanciát kell biztosítani, és nagyon fontos az, hogy a, a visszaéléseket megakadályozzuk. Beszélhetünk egy alternatív eljárásról, ugyanúgy az, az elkobzásra vagy a zárulásra vonatkozóan, mint a hitelek visszafizetésére vonatkozik, ak, vonatkozóan akkor is, hogyha a hitelező egy másik tagállamban található, megfelelő eljárásrendre van szükség, nagyon fontos, hogy a költségeket csökkentsük. Fontos, hogy a bíróságok hatékonyan járjanak el. Köszönöm szépen. Danke, Frau Kollegin Niebler. Köszönöm, Nibler kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Először is Báldászere kollégának szeretnék köszönetet mondani a bevezetéséért és a munkadokumentumért. Azt hiszem, jó alap ez a mai vita lefolytatására. Nem szeretném sokkal kiegészíteni azt, amit a kollégák már érvekben és nyitott kérdésekben felvetettek itt. Azért jelentkeztem csupán, mert azt akartam felvetni, hogy hogyan lehet helyre állítani a szükséges egyensúlyt a hitelezés az adós érdekei között. Esetleg egy hatástanulmányt kellene kérnünk saját szolgálatunktól, hogyha a bizottság egy ilyen meg bízhatatlan hatástanulmányt nyújtott be, akkor azt hiszem, hogy a saját kapacitásainkat is ki kellene használnunk. A hatástanulmányokból sokat tanultam más témákkal kapcsolatosan, amelyeket az Európai Parlament készített, és ez lenne az elképzelésem, az ötletem, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megszervezni, de mindenképpen jó lenne az adósok hitelezők érdekeit kiegyensúlyozni. Na, jó magam is a felszólal Kristán szerepelek. Azt hiszem, hogy egy kiegészítő hatástanulmány észszerű ebben a kérdésben. A jelentéstevő, az elnyék jelentéstevők, a koordinátorokkal később majd tanácskoznak erről a kérdésről, mert ennél a témánál ahogyan Tájn asszony kifejtette, tényleg súlyos, hogy nincs megfelelő hatástanulmány, és az Európai Bizottság adatbázisa, amelyet a javaslat alapjául tett, az nagyon korlátozott és kicsinek tűnik. A javaslatot illetően úgy vélem, hogy ez észszerű, hogyha már van belső piacunk, akkor a határokon átnyúló követelések biztosítását meg kell könnyíteni, ez észszerű intézkedés elvben, csak hogy mindenképpen jogállamiságnak megfelelőbbé kell tenni ezt a javaslatot, tehát az adós érdekét is figyelembe kell venni, ezeket az elveket már felvetették a biztosítékoknál, az, hogy ne legyen végrehajtás végzés nélkül, még akkor is, hogy csak átmeneti végzésről van szó, észszerű határidőkre van szükség, amelyeken belül a bíróságnak döntenie kell, 30 nap az túl hosszú, ezzel rövidíteni kell, és a belföldi bírósághoz is kell tudni fordulni panaszbenyújtása céljából. Ez a tejnasszony által felvetett problémával közvetlen összhangban van, és ez nem ellentmondásban a meglepetés hatással, az ideiglenes végzéssel párhuzamosan kell mindennek futnia, automatikusan körülbelül ugyanabban az időpontban, lehet ez néhány órával, nappal később, de ugyanabban az időszakban részletes információnak kell információkat kell kapnia az adósnak erről az intézkedésről, ennek a hátteréről, illetve hogy kiindította ezt, és ez nem áll ellentétben az a meglepetés hatással. Egyébként egyetértek Tein asszony felfogásával. Tehát nagyon sok még a tennivalónk, köszönetet mondok a jelentéstevőnek a munkadokumentumért, ez jó irányba mutat, és el kell még gondolkodnunk azon, hogy hogyan alakítsuk ezt a javaslatot úgy, hogy aztán a jogállamiság minimum követelményeinek megfeleljen, és ennek ellenére hatékony maradjon. Nincs további hozzászóló Gárni kolléga. Presidente, io ho ascoltato Ho ascoltato. Elnök úr, meghallgattam a vitát, és be, valahogy nem olvastam el az anyagot, de nagyra becsültem Baldasszere kolléga beszámolóját. Csak egy általános megjegyzés. Itt is egyensúlyt keresünk a hitelező és az adós között. Azt hiszem, hogy ez elengedhetetlen feltétel hiszen mindent erre kell kihegyezni, hogyha ez nem áll fenn, akkor semmiféle, semmiféle lehetőség nincs egy ilyenfajta eljárás megkezdésére. Tehát, hogyha ez az előfeltétel hiányzik, akkor az egész ügyet vissza kell vinni a kiinduló ponthoz, mert akkor nem áll meg ez az egész épület, ez az egész végzés, nem lehet egyensúlyt kialakítani a hitelező és az adós között, az idő határokat illetően sem. Ez elnézésüket kérem, csak egy rövid megjegyzés volt. Még nem olvastam el egyébként ezt a témát, ami egyébként rendkívül érdekel. Elnök, köszönöm. Kolléga, a bizottság hozzá kíván szólni? Bitte. Yes. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm úrnak, hogy elkészítette ezt a munkadokumentumot. Nem vagyok benne biztos, hogy aktuális-e már a munkadokumentum által felvetett kérdésekre részletekben reagálni. Uh, az Európai Bizottság általánosságban úgy véli, hogy javaslatunk megfelelő um, egyensúlyt talál a hitelezők és az adósok érdekei között. Valóban egy hatékony eszköz, egy működőképes eszközre van szükségünk, amely a nemzeti eljárások alternatívája lehet, hogyha túlságosan bonyolultá tesszük, akkor a hitelezők nem fogják használni, ne felejtsük tehát ezt el egy pillanatra sem, amikor a módosítását fontolgatjuk. Nyilván tudják, hogy a tanácsban a tagállamokkal folyik a vita, és a tagállamok többsége felvetett problémákat ezzel kapcsolatban. Mi a tagállamok kérésére hajlandóak vagyunk átdolgozni egyes elemeit a javaslatunknak. Persze nem el kell mindenképpen kerülnünk azt a helyzetet, hogy ez nem eh, legyen működőképes, illetve hogyha bármiféle felelősséggel tartozik eh, az esetleges okozott eh, kárért, akkor kétszer is meggondolja, mire ehhez az eszközhez folyamodik. Ugyanakkor ez nem egy hitelezők által vezérelt folyamat, a bíróságon a bírónak is a bizonyítékokat mérlegelnie kell, és csak akkor ad ki egy ilyen végzést, hogyha meggyőző bizonyítékokra alapozva úgy véri, úgy találja, hogy valóban van ilyen probléma. A dolog sürgősége miatt viszonylag gyorsított eljárásban kell a benyújtott eh, információ alapján dönteni. Hogyha a bíró úgy véli, hogy érdemi bizonyítékok eh, nem meggyőzőek, akkor nem ad ki ilyen végzést. Azt hiszem, hogy a visszaélések megelőzésére ez megfelelő ö, eh, garanciákat ad. Ami a hatástanulmányokat illeti, az Európai Bizottság végzett ilyet, ami, ha minden igaz, elérhető a websájtunkon. Egy külső tanulmányt is végeztetünk, amit szintén eh, nyilvánosságra eh, hoztunk elméletileg. Visszamegyek az irodámba, és az első dolgom az lesz, hogy megnézem, hogy valóban megtalálható ez az Európai Bizottság honlapján, hanem akkor ezt kijavítjuk, és természetesen megküldjük önöknek annak érdekében, hogy az önök szakbizottsága minél hamarabb eldönthesse, hogy szükség van egy külön hatástanulmány megrendelésére. Általában ezt egyébként üdvözölni tudjuk, de még egyszer mondom, több mint egy tanulmány készült, több mint amit Rettány képviselő utalt, és jó néhány céget hitelezőt érintene ez, mint az említett 66-os szám. Baldassar úr munkadokumentumában 600 millió eurós összeg szerepel, ami egyébként a bizottság által végzett hatástanulmányban is hasonló összeként jelenik meg. To, uh, to conclude, uh, we are very open to this. Végezetül annyit mondhatok, hogy a parlamenti képviselőkkel szívesen tárgyalunk arról, hogy hogyan módosítsuk javaslatunkat úgy, hogy az esetleges problémákat közösen megoldjuk, Ne felejtsük azonban el, hogy a magának az egész újonnan bevezetett eljárásrendnek egyszerűnek és hatékonynak kell eh, maradnia ahhoz, hogy a belső piacon a hitelzők számára ez valóban hozzáadott értéket jelentsen. Köszönöm. Dankeschön, die Kommission der Berichterstattung noch einmal. Köszönöm még egyszer a jelentést, a Baldassare úr kap szót. Köszönöm elnök úr. Köszönetet mondok valamennyi hozzászóló kollégának akik gazdagították a vitát, és remélem, hogy módosítóikkal is ezt fogják majd tenni. Nos, ez az eszköz teljes mértékben hatékony, valamennyi tanulmány és hatástanulmány a belső piacon, annak érdekében, hogy javítsuk a belső piacot, egy adatot mutat, valamennyi kritikus szempont alapján, amely hosszú éve fennáll, az, hogy a gazdasági szereplőknek nincsen bizalmuk ezen eszközökben, amelyek a határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatosak, például a szerződések, adásvételek, mert nincs garancia arra, hogy ezen szerződést tiszteletben tartják. Hogyha ez egy tagállam, ez persze megtörténik egy tagállamon belül is, de akkor is, hogyha a két szerződő fél két külön tagállamban működik. Nos, ezek az eszközök, amelyek opcionálisak, a hitelezőknek egy biztonságot adnak azt illetően, hogy a kötelezettségvállalásokat majd a másik fél tiszteletben fogja tartani. Ebben a szakaszban megpróbálunk egy megfelelő eszközt kialakítani egy olyan szakaszban, amit már most patológikusnak mondhatunk, hiszen a, az adós nem tudja, hogy mi történik, tudja természetesen, hogy zajlik egy eljárás, mert van ellene egy ítélet, van egyfajta tranzakció, egy megállapodás, amely az ő az vele szemben fennálló követelést indokolja. Tehát nem arról van szó, hogy egy kisvállalkozó Olaszországban hirtelen azt látja, hogy lefoglalják a bankszámláit. Itt már van egy jogvita mindenféleképpen, amely fennáll. Számos garancia van, amely szerepel ebben a szövegben. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezeket még, meg, még inkább megerősíteni annak érdekében, hogy ez az eszköz hatékony legyen, ugyanakkor garantáljuk az adós jogait is. De különösen a hitelező jogait kell garantálni. Azt hiszem, másrészt ez nem az egyetlen eszköz a tagállami jogrendszerekben, amelyet a másik fél jelenléte nélkül lehet megkapni. Hiszen van itt számos más sürgősségi eljárás, akár egy határ, egy fal helyreállítása. Itt a másik fél jelenléte nem megkövetelt, hiszen itt sürgősségi eljárásokról van szó, és a bíró, bírák ezen esetekben nem a hitelező követelésnek megalapozottságát értékelik csupán, hanem azt, hogy vannak-e sürgősségi elemek, illetve azt kell értékelni, hogy a, az adós esetleg nem tanúsít egy gyanús magatartást, nem akarja a bankszámláiról levenni ezeket az összegeket, illetve nincs annak a veszélye, hogy nem tartja majd tiszteletben az a korábban vállalt kötelezettségeket. Egyetértek tehát azon kollégákkal, akik ösztönzik azt, hogy gondolkodjunk el még inkább azt illetően, hogy találjunk megoldásokat, egyensúlyozzuk ki jobban ezt a viszonyt a szövegen belül az adós és hitelező között. A hatástanulmányt illetően pedig nézzük meg, hogy milyen további információkat, híreket kapunk az Európai Bizottság részéről, hogy széles körül, szélesebb körű képet tudjunk kialakítani. Hogyha megnézzük, mennyire rosszul működik a belső piacunk, akkor láthatjuk, hogy melyek azok az okok, amik miatt a vállalatoknak jó lenne még egy kiegészítő eszköz, egy hatékonyabb eszköz saját követeléség garantálására. Minden javaslat értékes számomra természetesen, meg nézzük, hogy hogyan tudjuk jól lefolytatni munkákat itt a szakbizottságon, a parlamenten belül, és aztán reméljük, hogy a bizottság is tudatában van, hogy mennyire fontos és mennyire kényes egy ilyenfajta eszköz. Köszönöm. Elnök, köszönöm Baldasszere kolléga. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. Januárban valamikor majd elkészül a végleges jelentéstervezet. Baltasszere kolléga azonnal folytatja a 18-as és 19-es pontokkal a vállalati társadalmi felelősségvállalás tárgyában, és Haut úr is foglalkozik ezzel a témával a foglalkoztatási szakbizottságban az 50-es cikk alapján. Először ön kapszott, Baldesszer úr, aztán Howitt úr. Köszönöm, elnök úr. Természetesen üdvözlöm Howitt kollégát, és köszönetet mondok azért, hogy itt van körünkben. Mielőtt érdemi megjegyzésekbe bocsájtkoznék, egy előzetes megjegyzés a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról amelyet definiálnak az új bizottsági stratégiában, mégpedig úgy, hogy ez a vállalatok felelőssége az ő társadalmi hatásukkal kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon pontos meghatározás, korszerű is, és rendkívül hasznos. Ahogyan ez a néhány héttel ezelőtti eszmecseréből kitűnt, a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos megközelítéseket egyfajta ellentmondás jellemzi az önkéntesség és a kötelező jelleg között. Jó magam úgy vélem, hogy ez a szembeállítás nem megfelelő. Pontosan azért, hogyha megnézzük, hogy hogyan változtak a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos jogi eszközök. Azt hiszem, hogy a vitát szélesebb keretek közé kell helyeznünk. Ugyan meg kell tartanunk az önkéntes orientációt, amely lehetővé tesz egy testre szabott párbeszédet is, amely szabályozza a vállalatok társadalmi felelősségvállalását. Tehát egyetértek a vállalati társadalmi felelősségvállalás definíciójával, amely megpróbálja ezt a szembeállítást semlegesíteni az önkéntes és a kötelező megközelítés között. Három fő tengely van itt, amelyek köré szerveztük ezt a jelentéstervezetet. Először is azt hiszem, hogy meg kell erősíteni a kapcsolatot a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a versenyképesség között. Ez nem azt jelenti, hogy bármiféle beavatkozás a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatosan növelheti egy vállalat versenyképességét, de bizonyos fellépések megerősíthetik a vállalat piaci pozícióját, hogyha lehetővé teszik a közös érdek kialakítását a vállalat, a részvényesei és a társadalom között. Különösen az innovatív megoldások, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a szociális környezetvédelmi kihívásokkal szembesüljenek. Gondoljunk például egy olyan vállalatra, amely például az intelligens közlekedéssel foglalkozik, a biológiai lebontható anyagokat használja fel, struktúrája teljes mértékben összhangban van a környezetvédelmi jogszabályokkal, ökohatékony termékeket használ, Nos, ez egy plusz értéket adhat egy vállalat társadalmi felelősségvállalásához, és összekapcsolódhat mindez a versenyképességgel. Tehát el kell ismerni azokat a vállalatokat, partnerségeket, amelyek kézzelfoghatóbbá, könnyebbé tudják tenni ezt a közös, ezt a megosztott értéket. A második tengely a jelentés tervezetben egy olyan célkitűzésre vonatkozik, amelyet alapvetőnek tartok a javasolt fellépéseket illetően, és az pedig az átláthatóság javítása. Egy magasfokú bizalom nélkül a felek között nem lehetséges a kölcsönös bizalmat elérni a vállalatok a társadalom és a fogyasztók között. Éppen ezért egyetértek azzal az általános célra, hogy javítani kell az átláthatóságot, az önszabályozási, társszabályozási folyamatokat, valamint a piaci prémiumokat azon vállalatok számára, amelyek tevékenységükben ö, számot vetnek saját társadalmi felelősségvállalásukkal. Itt alapvető intézkedésekről van szó, amelyek hosszú távon csökkenthetik a polgárok elvárásai közötti szakadékot, illetve a vállalatok ö, magatartása közötti szakadékot. Természetesen a társadalmi felelősségvállalás többdimenziós vetületét nem szabad szem elől veszíteni, nem szabad egyetemes megoldásokat elképzelni, a piac sajátosságaival számot kell vetni, az egyes ágazatokéval úgy szintén, és különösen, és ezt hangsúlyozom, mert azt hiszem, hogy ez a kollégák aggodalmaiban szerepel, el kell kerülnünk, hogy bürokratikus szempontból, administratív szempontból további terheket, szabályokat, rójunk a vállalatok tevékenységére, amelyek a lehető legszabadabban kell, hogy működjenek. Nos, ezek az észrevételek az átláthatóságra, tájékoztatásra vonatkoznak, illetve az önszabályozásra, magán, a magatartási kódex kialakítására. Végezetül egy fejezet ebben a jelentésben a fő prioritásokkal foglalkozik. Azaz azzal, hogy a KKV-kat nagyobb mértékben be kell vonni ebbe a folyamatba, hiszen ők teszik ki az európai gazdasági rendszer 90%-át, különös módon, de ki kell mondanunk, hogy a nagy vállalatok vagy a középvállalatok néha saját részleggel is rendelkeznek, amely a társadalmi felelősségvállalással foglalkozik, fontos fellépéseket foganatosítanak, jelentős szerepet játszanak. Sokkal nehezebb azonban ezt a társadalmi felelősségvállalási koncepciót a KKV-k felé közvetíteni, illetve őket ebbe bevonni. Tehát meg kell találnunk az eszközeit annak, hogy lehetővé tegyük a KKV-k számára hogy társadalmi környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozzanak, akár kollektív módon, a felépések költségeit csökkentve, ugyanakkor a pozitív hatásokat többszörözve. Elengedhetetlen, hogy a bizottság meghatározza a társadalmi felelősségvállalási stratégiákat, amelyek megfelelnek a vállalatok igényeinek, beleértve adhok intézkedéseket is a mikrovállalatok javára. Az állami hatóságok is elősegíthetik a társadalmi felelősségvállás koncepciójának terjesztését a kkv felé köztes szervezetek révén. Nem szeretnék most már kitérni egyéb fellépésekre, amelyek a jelentésben szerepelnek. Ezek természetesen indokoltak, részletesen bemutatásra kerülnek a jelentésben. Ami pedig a véleménytervezetet illeti, amelyet az EMPL készített, amely a társadalmi felelősségvállalást a fenntartható vállalat felé fejlődés szempontjából taglalja. Nos, itt a munkavállalók szervezeteire való hatással foglalkoznak, a fenntarthatóságot, a kölcsönösséget próbálják emelni, fokozni, a vállalkozók szervezetei, illetve a társadalom között multilaterális platformokról tesznek említést, és a KKV-knak ezen a területen is jelentős stratégiai szerepük lehet, éppen azért, mert ezek egy adott területhez közel működnek, növelhetik a társadalmi felelősségvállalás tudatosságát. Itt meg is állok, teret engedek a vitának, várom, várom a kommentárokat, javaslatokat a kollégák részéről, és emlékeztetni szeretnék rá, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 29, tehát kérem, hogy nyújtsanak be módosítókat ez a munkához, amelyet éppen most véglegesítünk. Köszönöm. Danke, kollége Balda. Köszönöm, Baldasszere kolléga. Howitt kolléga kap szót. Aztán Taylor kolléganő. Köszönöm. Elnök, úr, köszönöm, hogy részt vettek az Önök Bizottságában ebben az érdekes vitában. Először is köszönöm Bádászára úrnak a munkát. Korábban egyáltalán nem ismertük egymást, de nagyon jó volt vele együttműködni. Személyes viszonyunk, szakértőink nagyon eh, jó volt, és a két szakbizottságunk is eh, jól tud együttműködni. Ez nem egy fekete-fehér kérdés, nem egy szakbizottsághoz tartozó kérdés, és nagyon jó az, hogy a különböző hátterek, látásmódok, nézőpontok körbejárt úgynevezett kollaboratív, együttműködő módszert alkalmazzuk, Maradok, ameddig eh, tudok. Szeretném, hogyha az együttműködés eh, valóban működne, azonban előbb-utóbb eh, el kell mennem a 18-as és 19-es napirendi pontról, tehát együtt beszélnék. Szeretném tényleg csak a történelmi hűvéség kedvéért elmondani, hogy Baldassare úr, jó magam között igen komoly véleményünk nagyban hasonlít, a multi-stakeholder platform támogatása, például ilyen a nyolcas bekezdésre gondolok, mindketten egyetértünk azzal, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak Európában milyen fontos szerepet eh, szánunk. A tízes bekezdés terén is egyetértünk a, a bevált módszerek kódexe ügyében szintén Szerintünk a magatartási kódex is sem rossz ötlet, de a magatartási kódexekről szóló magatartási kódex az igazán okos és újító, úttörő jellegű ötlet vagy gondolat. Szerintem a cél, az elérendő cél ezügyben nagyon dicséretes. Remélem, hogy Baldassar úr is így gondolja a 17-es bekezdést, így fogalmazza majd át szeretném támogatni a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban azt, amit Szere úr elmondott. Nagyon fontos, hogy minden kollega értse és lássa, hogy a KKV-k csak azért, mert eh, nincsen sok pénzük, szakértőjük és eh, eh, csili-vili jelentéseket nem adnak ki vállalati társadalmi felelősségvállalás témájában. Ettől függetlenül a szerepük egyáltalán nem elhanyagolható ezen a téren. Az önök szakbizottsága és a miénk az foglalkoztatásügyi és szociális ügyi szakbizottság szempontjából is roppant fontosak a kis és középvállalkozások. A 18 és 23-as bekezdés között ezért szerepelnek többször is. Fontos, hogy a KKV-k ügyében is előre lépjünk. Bádaszári úrnak igaza van a nemzetközi normákkal kapcsolatban a 24-es bekezdésben, a kereskedelmi kapcsolatokban a CSR megszerepeltetése a 25-ös bekezdésben szintén valóban nagyon jó. Az érintettek és a cégek számára egyaránt előnyös a vállalati társadalmi felelősségvállalás a CSR gondolata. A nemzetközi önkéntes munka megemlítése nagyon fontos. Nagyon jó projektek voltak az Európai Bizottság támogatásával és pénzének segítségével. Ezért ez ügyben is csak támogatni tudom Báldaszára urat. Persze a Foglalkoztatásügyi Bizottság részéről saját véleményt készünk, de azért elmondanám, hogy a 13-as bekezdéssel kapcsolatban, ahol a globális vezető szerep, az átláthatóság a cég irányításban, és így tovább, és így tovább. A fenntarthatósági eh, beszámolók, ahogy azt másképp nevezzük. Nos, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy Európa egyáltalán nem játszik a világon vezető szerepet ezen a téren, és áltassuk magunkat ilyen híjú ábrándokkal. A Global Reporting Initiative eh, munkáját már évek óta figyelemmel követem, és világszerte vannak ez irányú kezdeményezések. Talán a majd megszülető bárnyi javaslatban lehetnek változások, de egyelőre nem járunk élen ez ügyben. India viszont igen, Kínában is elterjedőben van az állami cégek töré, körében, kötelezően részét képezi ez Maláziában, Brazíliában, Dél-Afrikában a tőzsdén jegyzett cégek politikájának. Franciaországban is vannak ilyen irányú kezdeményezések. Egy új francia törvény is rendelkezik erről. Bárnyi biztos úr és kollégái számára talán a legérdekesebb a Dán kezdeményezés, mert a kötelező cég beszámolók comply or explain alapon vezetik ezt be, tehát vagy ha erről nem szól a beszámoló egy cég esetében, akkor meg kell magyarázniuk, hogy miért nem. Az első évben ennek következtében 92, második évben 97%-a a Dán cégeknek úgy döntött, hogy inkább betartja a szabályokat, és az éves beszámolójukban szólnak erről. Ez roppant népszerűvé válik tehát Dániában, van a bevált gyakorlatok. Egyetértek Bádeszáré úrra. nem akarunk további terhes, bürokratikus eljárásokat. de vannak eh, bőven jó példák nemzetközi szinten. Biztos, bármilyen biztos úrnak is eh, többször felvetettem ezt. Az integrált eh, beszámolókban a fenntarthatóság, illetve a fenntarthatóság hatása a beruházásokra, hiszen van a pénzügyi vonatkozása isnek. A világ azon intézményei, amelyek a, a, a beszámolókkal, a cégek könyvitelével kapcsolatos szabályokat lefektetik, egyre jobban figyelembe veszik ezeket a szempontokat. Szeretném, hogyha bármilyen javaslat komoly előrelépés jelentene az integrált cégbeszámolók éves jelentések terén, hogy Európa valóban vezető szerepbe kerülhessen ezen a téren is. A 15-ös, 16-os bekezdéssel kapcsolatban célunk az, hogy megtaláljuk itt a, a arany középutat, szerintem az Európai Bizottság eh, számára nem feltétlenül lenne jó üzenet, hogy azt mondanak, hogy nem kötelező tesszük ezt. Báldászer úrnak és azt javaslom, hogy ezt gondolját. Azt kell, hogy mondjam, lesz az irányelvre vonatkozó jelentés, és annak lesz egy előadója ebben a bizottságban, majd hogyha beérkezik a javaslat. Azt hiszem, hogy megfelelő környezetet teremthetünk azonban már most is ahhoz, hogy a jogalkotási javaslat valóban egy olyan környezetben szülesse meg, amely mindenkinek jó. Remélem, hogy így járunk el. Két végső megjegyzésem lenne, elnök úr. A 26-os bekezdésben Szeretném, hogyha Baldasser úr elgondolkozna azon, hogy a cégek kell, hogy kell-e, hogy vezető szerepet játszanak ebben az egész folyamatban? Persze, de én sem mondom másképp. Ugyanakkor a 2006-os bizottsági közlemény után a 2012-es bizottsági közlemény a multi-stakeholder approach, tehát a, a minden érintettet a folyamatban bevonó megközelítést alkalmazza. Az OECD irányelvek például a multicégekre vonatkozóan szintén ezt lefektetik. A Báldaszerre véleménytervezetben, vagy jelentéstervezetben ezen szempontok egyelőre nem tükröződnek. Szeretném, hogyha az önök szakbizottsága ezeket az elveket pedig teljes messzélességgel támogatná, főként ami a magatartási kódexet illeti, amelyre utal is Bárdeszere úr. Szeretném, hogy kimondanánk, hogy ezen irányelvek harmadik, hármas pillére eh, jelenjen meg minden cégnek, amely rendelkezik TSR mechanizmus minimális kritériumokat fektessen le. Az ENSZ pedig pontosan ilyeneket fektetett le. Egyébként, ha már itt tartunk, az ENSZ-ben a munkáltatók nemzetközi e, szervezete, a, tehát a Business Europe és Eurochambre nemzetközi megfelelője e, is beleegyezett ebbe, tehát ez egyáltalán nem cégellenes javaslat, de ahogy az Baldassare úr helyesen mondta, olyan javaslat ez, amely lehetővé teszi, hogy a nemzetközi gyakorlatokat is kövesse Európa ezen a téren rights within the report is something that I particularly would ask him again. Még egyszer kérem tehát Salvatorét, hogy gondolja át az elmondottakat, és felét, bocsánat, hogy ezeket gondolja át, és ennek fényében fogadják el majd a végső jelentés tervezetet. Ha kollégán Taylor. Köszönöm, Taylor kolléganő. Thank you, Chair. Um, thank you to... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Baldessari úrnak a jelentés és a vélemény bemutatását, illetve Howitt úrnak is köszönöm a prezentációt. Azt hiszem, hogy van egy-két kulcsfontosságú kérdés, a CSR esetében mindenképp stratégiát kell kialakítani. A fenntarthatóság, az átláthatóság rendkívül fontos, illetve a CSR új definíciója szintén egy egyszerű, könnyen érthető definíció. Ezeket mindenképpen kívántam szögezni. Ezen kívül, ami a nem pénzügyi jellegű beszámolást illeti, erre vonatkozóan vannak irányelvek, ezekről folyik most a vita és nagyon fontos, hogy mindkét irányelvről folyanak a viták, ezek ne egymással ellenkező irányba hassanak, hanem kiegészítsék egymást. Nagyon nagy cégeknél már vannak ilyen beszámolások, de nem a, eddig még nem ez az általános norma. Azok, akik fenntarthatósági jelentést készítenek, azok esetében nagyon eltérőek az információk, vannak széleskörű általános jellegű információk, és csak egy aspektusra összpontosítóak, mint például a környezeti hatás, vagy szociális hatások, és a beruházókat, illetve az érdeket felek bizalmát nem tudják emelni. A jelentés készítésnek szisztematikusabbnak kell lennie, és nagyon fontos, hogy ezek a rendszeres jelentések nem, akad, nem okoznak túlságosan nagy terhet a cégek számára, itt gondolok a Dán megközelítésre. A cégek valószínűleg remélhetőleg üdvözölni fogják ezt az új megközelítést, esetleg egy átmeneti időszakra lehetne gondolni, mielőtt ezek a beszámolások, beszámoltatási kötelezettségek valóban kötelező érvényűek lesznek, ezért, illetve így a cégek a belső változtatásokat valóban végrehajthatják, mielőtt a fenntarthatóság jelentéseket el tudják készíteni. Ez könnyebbé tenné, tehát az, átmeneti időszak könnyebbé tenni a cégek számára az, hogy eleget tegyenek ennek a kötelezettségnek. És végül, ami a KKV-kat illeti, egyetértek Baldassari úrral, rendkívül fontos az, hogy a bizottság odafigyeljen a kis vállalkozásokra. Nagyon sok KKV már a célszert alkalmazza, akkor is, hogyha ez nem tudatos, tehát rendkívül fontos ezt fölismerni. Várom azt, hogy együttműködjünk a továbbiakban is Baldaszári úrral, illetve a kollégákkal a vélemény kapcsán. Köszönöm. Kofferáti, bitte. Köszönöm, Kofferáti kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is, a jelentéstevőhöz hasonlóan úgy vélem, hogy végre a bizottságnak egy olyan javaslatával állunk szemben, amelynek célja azon Gordiuszi csomó átvágása, amely az elmúlt években a vállalatok részéről a társadalmi felelősségvállalási koncepció elfogadását gátolta itt ugyanaz a probléma, az az, hogy ez a társadalmi felelősségvállás önkéntes jellegű legyen, vagy kötelező. Az idők folyamán láthattuk, hogy egyes nagyvállalatok formálisan elfogadták a társadalmi felelősségvállás gyakorlatát, a társadalmi felelősségvállalásra kapcsolatos remek uh, jelentéseket fogadtak el, de aztán például az északi tengert szennyezték, mert minimális biztonsági követelményekkel sem rendelkező hajókat működtettek ott. Aztán egyeseket az sem akadályozott meg, hogy alvállalkozóiknál gyermekeket is foglalkoztassanak akár. Ezek rendkívül ismert vállalatok. Nyilvánvaló, hogy az ilyenfajta incidensek csökkentették a vállalatok reputációját, ezeket a vállalatokat a piac megbüntette, és ez természetesen rendben is van így. Ugyanakkor árnyékot vetettek ezek a vállalatok azon eljárásokra is, amelyeket ők a 80-as évek kezdetétől vezettek be, itt a fehér könyvtől kezdődően. Ez a javaslat, ez a megfogalmazás a bizottság részéről a társadalmi felelősségvállást illetően a helyes irányba mutat szerintem. Nem foglalkozik a kötelezőség témájával, de megfogalmazza a különböző feltételeket, amelyek az érintettekre, illetve a vállalatokra hárulnak annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalás kötelezőbb legyen, mihelyt az adott vállalást a vállalatok elfogadták. Bádászere kolléga itt ö, számos vetületet vetett fel, és remélem, hogy ö, a foglalkoztatási szakbizottság ezeket nem fogja a fejük tetejére állítani, ezeket az elemeket. Van itt egy olyan probléma, amely a vállalatok magatartásával kapcsolatos, hogyha például egy vállalat elfogadja a társadalmi felelősségvállalás eszköztárát, akkor a munkaszervezésében nem lehetnek olyan modellek, amelyek ellentétben állnak a társadalmi felelősségvállalásra, amelyről nyilatkozatot tett. Azaz, hogyha egy vállalat különösen egy nehéz időszakban, ahogyan most az egyes európai vállalatokon is előfordul, nagyon magas bérezési szinteket állapít meg a top menedzserek számára, ugyanakkor a többi munkavállaló számára megszorításokat vezet be, hogyha túlzottan használja a bónuszokat és az úgynevezett fringe benefiteket, ugyanakkor az ellenőrzési formák alól kibúvik, kibújik, akkor ez a vállalat bejelentheti, hogy a társadalmi felelősségvállalás mellett teszi a voksát, ugyanakkor olyan fajta szervezeti modelleket vezet be, amelyek azzal éles ellentétben állnak. Tehát a vállalat szervezetét átláthatóvá kell tenni, és valamennyi érintett tel meg kell ismertetni ennek elemeit, hiszen különben nem tudunk hatékony politikákat kialakítani. Ugyanez érvényes az adópolitikára is. Egy olasz vállalat, amely ezekben a napokban úgy döntött, hogy egyik tevékenységi ágát, fontos tevékenységi ágát Hollandiába helyezi át. Nos, ez azért volt, mert Hollandiában kevesebb adót kell fizetni. Ezeket a kritériumokat fogadják el, amikor egy vállalat ö, állama szembeni felelősségéről van szó az adóügy tekintetében, nos akkor egy olyan vállalat, ö, amely a társadalmi felelősségvállalás mellett tette le a voksát, nem tanúsíthat ilyenfajta magatartásokat. Tehát nagyon fontosnak tartom az egyik útmutatást, amelyet a jelentéstevő adott, mely szerint kötelezővé kell tenni nem a társadalmi felelősségvállalás normáihoz való csatlakozást, hanem a nem pénzügyi jellegű információk közzétételét a vállalat részéről, különösen a nagyvállalatokra gondolok. Mert ott lehet megérteni, hogy mi a viszony a részvényesekkel, ott lehet megérteni, hogy a társadalmi felelősségvállalás eszmét a vállalat valóban alkalmazza, vagy ezeket csupán ünnepélyesen bejelenti, és aztán a gyakorlatban figyelmen kívül hagyja. Az utolsó megjegyzésem továbbra is ennek kapcsán, és továbbra is gondolva a nagy, illetve a kisvállalatokkal, nem nyúlnék vissza ezekre a kérdésekre, de a nagyvállalatok kapcsán az alvállalkozó és beszállítói lánc szintén nagyon fontos mérce lehet. A vállalatnak valamennyi ö, részvényessel érintett gazdasági szereplővel kapcsolatokat kell kiépíteni, de a beszállítók vagy alvállalkozók szintén rendelkeznek egy mögöttes lánccal. Amikor a közbeszerzésekről van szó, akkor az idevágó irányelvre hivatkozunk, de a magántenderek listája nagyon hosszú lehet. Tehát ezek a gazdasági szereplők szintén függenek az adott nagyvállalat tevékenységétől, és nagyon fontos itt is, hogy értékeljük hogy hogyan él az adott nagyvállalat a társadalmi felelősségvállalás elveivel e tekintetben. Ezt is kodifikálni kell, és szerintem egy fontos értékelési elem lehet, mint ahogyan ezt véleményem szerint jelentéstevőnk helyesen javasolta. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, Kofferáti kolléga. Tein kolléga következik. Ja, ich möchte auch zunächst beiden Berichterstattern danken. Köszönöm. Én is szeretnék köszönet mondani mindkét előadónknak. Nagyon fontosnak tartom itt a 26-ost, amelyre már többen utaltak előttem, mi szerint az érintett vállalatok esetében egy szabadon alkalmazható vagy alkalmazandó megközelítést kellene ezen érteni, mindenféle megszorítás nélkül. Ez kellene, ez szolgálná minden cég érdekét, hogy például például a közlekedés terén, hogyha a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás kettős célját szolgálná így, nem kell fognunk a kezüket, saját jó felfogott érdekük az, hogy így járjanak el, nem kell ezt szabályozni túlszabályozni. A CSR a vállalati társadalmi felelősségvállalást a piacnak valahogy jobban honorálnia kellene. Szerintem ez olyasmi, amiben csak reménykedhetünk, hogyha a fogyasztók vásárlási szokásait vizsgáljuk, akkor persze vannak olyan vásárlók, vagy felvásárlók, vagy beszerzők akár adott esetben, akik hajlandóak a társadalmi vállalati társadalmi felelősségvállalást valahogy honorálni, de Németországban nem ez a fő szempont. Lássuk be! Uh az cn és az eh, eh, szemer a gyártó pakisztáni gyárban eh, tűzütött ki, több százan megsérültek. Úgy tűnik, hogy minden elővigyázatosság intézkedést betartottak. Mégis 150 ember vesztette életét ebben a gyártűzben. Úgy tűnik, hogy a gyakorlat és az elmélet között jelentős különbség van. Kínában, Indiában vajon jobb a helyzet munkavédelem terén? Hát lehet, hogy papíron javult a helyzet, ez csodás, de akár csak egy eh, pakisztáni gyár esetében a papíron minden rendben volt, de aztán utána a gyakorlat teljesen mást mutat. Lehet, hogy Európában papíron nem a tökéletes a helyzet, de hogy gyakorlatban jóval jobban állunk, mint Kína, India vagy Pakisztán, már ehhez kétség sem férhet. A különböző szabályok betartása persze mindig pénzbe kerül, de valóban komolyan úgy gondoljuk, hogy most ilyen nehéz gazdasági helyzetben, a válságos idejekben a cégek képessége nem sérül. Pedig hát a legfontosabb az, hogy a cégek versenyképességét ne roncsuk tovább, hogy az adminisztratív terhekkel és költségekkel ne lehetetlenítsük el őket, hiszen alapvetően mindez pénzbe kerül. Pénzről beszélünk, és az Európai Bizottság is azt mondta, hogy a fogyasztók bizalmát kell növelni. Kérdőív, kampány, mind pénzbe kerül, kérem. Már korábban beszéltünk erről, svéd kollégák, Lichtenberger asszony is beszélt erről. a tenderekbe, a, pályá, a közbeszerzési pályázatokba. Azt írunk be, amit akarunk, de hát maradjunk azért a realitás talaján. A struktúrális alapokat is felhasználhatjuk egy célra. De, hogyha figyelembe vesszük, hogy a struktúrális alapokkal kapcsolatban milyen komoly vita folyik akár ezen házfalai között is. Én elképesztőnek tartom, hogy a strukturális alapokból még egy új eh, alapokról még egy további bört próbálunk lehúzni. Szerintem eh, ez csak eh, olyasmi, ami, amiben reménykedhetünk, de nem hiszem, hogy a gyakorlatban megvalósul majd a cég nyilvántartásokat, a különböző adott tokkal próbáltuk összekapcsolni már többször, de szerintem igen, sokára fogunk ide eljutni. Egy újabb adatbázisról beszélünk, amely nyilván rengeteg pénzbe kerül majd. Ha ideális világban élnénk, egy tökéletes világban persze ez csodálatos lenne, de ki állja a ceket, ki fizeti a számlát? Az Európai bizottság azt kérdezem, honnan lesz mindenre pénz? Persze jó lenne, ha lenne, jó lenne, hogyha ezeket el tudnánk érni, de mielőtt papírra vetünk ilyen uh, vágya, álmokat, őt el kellene gondolkoznunk, hogy reális esély van-e arra, hogy ez gyakorlatban megvalósuljon. Úgy tűnik, hogy a költségvetési vita, mint hogyha szele, mintha elkerülte volna az Európai Bizottságon. Niblár kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Baldasszere úrnak, az jelentéstervezetért, véleménytervezetért, Howitt úrnak is, aki szintén jelentéstevő, egészen rövidre fognám számomra. Az állásfoglalási indítványban egy dolog a legfontosabb, mégpedig a 12-es bekezdés, amelyben kiemelik, hogy a szociális és ökológiai megfontolások jobban meg kell, hogy kell, jelenjenek, illetve integrálódjanak a közbeszerzési eljárásokba. Tehát a közbeszerző eljárásoknak itt szerepet kell játszaniuk. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos megközelítés, hogyha a CSR-t piacképessé akarjuk tenni, túlságosan sok hercehurca nélkül, és anélkül, hogy bürokratikus terheket rónánk a vállalatokra. Ez egy érdekes megközelítés, és át kellene gondolni, hogy a közbeszerzési eljárások esetében a szociális felelősségvállalást, illetve környezetvédelmi felelősségvállalást a vállalatoknál hogyan lehet tovább ösztönözni. És a második dolog az átláthatóság. Itt mindent jónak találok, nincs szükség felesleges bürokráciára. Baldasszere úr ellensfogás tervezetében itt ezt több alkalommal világosan megfogalmaztatta, nem lesznek további bürokratikus terhek. Jónak találom a megfontolásaiban azt is, hogy kijelenti, hogy a vállalatoknak nem kell az állami szervek feladatait átvenniük, ezt is fontos pontnak tartom, és ha ezen irányvonal alapján fogjuk kidolgozni az állásfoglalásunkat, akkor ö, számíthatnak támogatásomra. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jelentéstevő úr kap szót. Zárásként Baldasszere úr. Köszönöm. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Minden kollégának köszönetet mondok. Felszólalásaikért, elképzeléseikért további hozzájárulásaikért ezen dokumentumhoz, azért, mert, azért is, mert paradox módon a vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy nagyon érzékeny és nagyon érdekes téma, amely a parlamenten kívül elnök. A német tolmácsolással van egy kis probléma, nem hallom ugyanis a, a tolmácsolást, a technikus meg tudna nézni, hogy mi is történik.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 Ich möchte nur mal die Welt. Nein, geht nicht. Ging gerade, jetzt geht's wieder nicht mehr. Most megint csak nem működik nálam. Tájnasszony, mert Taylor asszonynál is gond volt. A bolgár, a német, az angol tolmácsra keveredett. Ma már többször is előfordult ez. Jetzt habe ich wieder Deutsch, ja? Most megint rendben van a német csatorna, mondja az elnök.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 Ja. Herr Kollege Baldassar, versuchen Sie es nochmal. Let's try. Baldassar, kolléga, próbálja meg ismét. Szabad? Kérdezi Baldassar, kolléga? Nem? <laughs> E si sono interrotte le comunicazioni oh, in Germania. <laughs> Problema di bilancio. no. no, no. <laughs> Gibt es bei den deutschen Kolleginnen und Kollegen Einwendungen, dass wir jetzt vor dem Hintergrund des Fortschreitens... Ah, német kollégák kifogásolják-e, hogy kapcsoljanak át az angol csatornára? Tessék, Baldassare úr, folytassa. Köszönöm szépen, elnök úr jó lenne, hogyha ez nem a német költségvetés politika első hatása lenne, hogy most már a tolmácsolást is visszaszorítjuk. Természetesen köszönetet mondok valamennyi hozzászólónak, és kérem őket, hogy járuljanak hozzá ez a dokumentumhoz, amely nagyon nagy érdeklődést vált ki paradox módon a parlamenten kívül, sokkal inkább, mint itt a mi köreinkben. A vállalatok rendszerei a külvilágban nagyon figyel arra a munkára, amit itt folytatunk. Howitt kollégának is köszönetet mondok jelenlétért. Úgy vélem, hogy a téma rendkívül aktuális, és a vállalatok jelenléte a piacon, anélkül, hogy rájuk költségeket, adminisztratív, bürokratikus terheket helyeznénk, Nos, azt nem lehet csupán a profit termelés szinonimájaként felfogni. A vállalatoknak mindig is volt társadalmi szerepük, úgy vélem, hogy most már a tudattában kell, hogy legyenek annak, hogy kihatásuk van a társadalomra. Természetesen ennek nem kell terhekkel járnia, de ez a sajtókampány, ami néhány éve zajlott európai vállalatokkal kapcsolatosan, amelyek kiskorúakat használtak focilabdák varrására, lábelik varrására. Ennek az volt a hatása, hogy az értékesítések előteljesen visszaestek, azért, mert az emberek talán tudatában vannak, hogy felelősségvállalásra van szükség a vállalati magatartásokat illetően is. Tegnap egy nagyon híres olasz vállalat, amely a minőségi ruhagyártás területén működik. 6 ezer eurót ö, osztott szét munkavállalói között egy rendkívül sikeres értékesítési év, év lezárultával. Talán Kofferáti úr gyanúsnak találja ezt a némileg paternalisztikus eljárást, de elmondanám, hogy az az elképzelés, hogy a váltokban megvan már az a tudatosság, hogy felelősek a társadalmi környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásáért, a jobb munkakörülmények alkalmazásáért. Nos, miért is ragaszkodtam itt a közbeszerzési szabályokkal kapcsolatos nemhez? Itt nem ironikusan fogalmaznék most a boldog Németország kapcsán, mint ahogy valaha létezett Ausztria Félix, a boldog Ausztria, de vannak olyan országok, ahol 50%-ot is meg haladja ezen ö, üzletek volumene, de mindezt a munkavállalók bőrére terhelik, a bevándorlókéra, a rossz szolgáltatásokéra, a rossz minőségű gépekre, amelyeket használnak a vállalatokban. Tehát az itt a kérdés, hogy a jobb vállalatoknak akarunk segíteni Európában, vagy azoknak a vállalatoknak, amelyeknek csupán az a céljuk, hogy profitot termeljenek, akár kicsik, akár nagyok ezek. És akár olyan elveket vagy jogszabályokat is megsértenek, amelyek közösségi joganyaghoz tartoznak. A közbeszerzésben mindig egyre ö, egymás alá ígérnek a vállalatok, és aztán bíróság elé kerülnek, mert ö, amint van egy kis R-korrekció, akkor ezek a vállalatok már nem tudnak lépést tartani, tehát valahol vissza kell szorítaniuk a költségeket. Tehát az a kísérlet, amely az egész jelentésben megtalálható, az, hogy a vállalatoknak tudatában kell lenniük a társadalomra gyakorolt felelősségüknek, hatásuknak, de ez nem kell, hogy kötelező legyen. Mindenképpen ösztönözni kell a vállalatokat, hogy javuljanak, hogy tartsák tiszteletben a jogszabályokat, hogy legyenek tudatában saját szerepüknek, az alvállalkozási láncolatban sem szabad egyes jogszabályokat figyelembe figyelmen kívül hagyni, jobb anyagokat kell használni, a munkaszerződéseket tiszteletben kell tartani, mindez hozzátartozik a társadalmi felelősségvállaláshoz. Talán egyes vállalatok a hasznot arra fordítják, hogy két iskolát hoznak létre a favellákban, amelyek néhány kilométerre találhatóak a vállalat telephelyétől. Nos, mindez azt jelenti, hogy, hogy álmok, utópiek is megvalósulhatnak, anélkül, hogy kötelezettségeket rónánk a vállalatokra. A bizottságnak meg kell adnunk azokat az eszközöket, hogy létrejöjjön ez az egyre inkább elterjedt tudatosság a vállalatok körében azok társadalmi szerepéről, amely szerepet a vállalatoknak játszaniuk kell Európában. Nagyon sok hozzászólás volt, és remélem, hogy a munkánk a végül majd összefoglalja valamennyi igényt, követelményt és érzékenységet, amelyek ma napvilágra kerültek. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat ennek. Köszönöm a módosítók benyújtásának határideje. 20, november 29-e 17 óra 30. Nos, most a két Karim jelentés következik az audit tergyában. Karim úr, öné a szó. Chairman, thank you. Elnök úr, köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik időt és energiát szakítottak arra, hogy módosító indítványokat nyújtsanak be ehhez a témához. Az irányelv és a rendelet témájában készülő jelentéshez, amelyekkel én együtt szeretnék foglalkozni. Jó néhány módosító indítvány érkezett mindkét jelentéshez, azonban biztató a helyzet, hiszen az én elképzeléseim és a kollégák módosítói között igen nagy átfedést vélek felfedezni. Javaslataim nagy részét elfogadták, de tovább dolgozták. A követelményei, követelményeinek a javítása, továbbfejlesztése a cél. Azt hiszem, hogy a tanácssal folytatandó tárgyalások előtt nagyon fontos, hogy határozott legyen az álláspont. Necessary before we can reach a consensus. Jó lenne, hogy először a házon belül jutnánk konszenzusra. Öt terület körül forognak a módosítók, tehát öt olyan kérdés van, amelyről még beszélnünk kell, amelyet még végig kell gondolnunk. Az audit jelentés beszámoló témája, a nem audit jellegű szolgáltatások kérdése, a kötelező auditorok kinevezésének eljárása, illetve hogy milyen jogi formát öltsön ez a jogszabály, irányelv, rendelet vagy a kettő egy keveréke. Elnök úr, ha megengedi, ezekről szólnék egy pár szót. Most azonban inkább mégis inkább meghallgatnám először a kollégák véleményét, mielőtt majd hosszasan beszélnék erről. Azért a legfontosabbakat elmondom. A, a közérdekű szervezet fogalma tekintetében közel hasonlóan gondolkozunk. Bizonyos pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek törlésére vonatkozó javaslat érkezett. Tájnasszony azt javasolta, hogy a egyes konkrét szervezeteket teljesen töröljünk a listából. Én végül is hajlandó vagyok arról beszélni, hogy szerepeljen a fogalom ezen szervezetek, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a, előre tekintve nagyon fontos, hogy következetesek legyünk a többi jogszabályjal ezen a területen. Fontos, hogy megtalálja eh, a logikus helyét ez a jogszabály az uniós jogi keretben. Ami a szakmai szervezeteket illeti, szerintem itt is meg tudom majd állapodni. Van azonban eh, pár kérdés, amelyről mindenképpen egyeztetni kell a kollégákkal. Már előre, jó előre kimondtam, hogy a szakmai szervezetek és a gyakorló auditoroknak is helye van a felügyeletben, főként a kisebb cégek esetében a minőségbiztosítás terén a kötelező könyvvizsgálat minőségét kívánjuk valahogy garantálni, éppen ezért valamilyen felügyeleti szerv segítségét kell igénybe venni ehhez. Az vonatkozó irányelv szövegére több módosító utal, Tyne asszonyé és Nibler asszonyé, de remélem, hogy meg tudunk majd állapodni erről. Hát, tovább lépve a rendeletre, először is a e, könyvvizsgált jelentéssel kapcsolatban Eh, hasonlóan gondolkozunk. Van azonban pár módosító, amelyet eh, kiemelnék. Léne elnökkorunk módosítókat nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy az auditor management jelentésének milyen aspektusait vizsgáljuk. Én végül is értem az ő logikáját, az érveit, hiszen a könyvvizsgálat irányelvről folyó tárgyalások velünk párhuzamosan folynak, ugyanakkor ebbe kezdéssel kapcsolatban a kollégák véleményére nagyon kíváncsi lennék. Massip kollega a H és L bekezdéshez a 22-es cikkben módosítókat nyitott be. Az első ezek közül nem igazán értem, hogy a részvényesek számára miért fontos információ, főként ami az audit módszertanát illeti. Szerintem Szerintem eh, az audit jelentést ez csak tovább bonyolítaná, ellenkező cél érne el, mint amit eh, a jogszabály elérni kívánunk, eh, hiszen a részvényesek és a befektetők érdeke nem mindig teljesen egyezik meg. Ugyanígy az elbekezdésre vonatkozó módosítóval kapcsolatban azt kell mondjam, hogy e-, ezt, ezt alaposabban fejtsük ki. az úgynevezett going concern assumption eh, terén eh, el kell még arról beszélgetnünk, hogy az én általam javasolt eh, megfogalmazás az aggodalmait mennyire oldja meg. Először is a tízes cikk struktúrával kapcsolatban mm, a többség elfogadja, hogy az közérdekű szervezet könyvvizsgálója Eh, által végzett szolgáltatások eh, egy fekete listáját fel kell állítani, hogy milyen szolgáltatást ne végezhessen egy auditor a közérdekű szervezetek esetében. Az ESPA eh, magatartási vagy etikai kódexre alapítottam a szövegemet. Bizonyos szolgáltatásokról főként az adó tanácsadással kapcsolatban érdemes még egyeztetni. Több módosítás betiltaná a alternatív adómegoldások felkínálásánál továbbmenő szolgáltatásokat. A nem audit jellegű szolgáltatásokkal kapcsolatban eltérő vélemények vannak. Az ALDE tendereztetést javasolna, mások pedig a maximális díjak bevezetését újra bevezetnék, tehát a, a piacon a kisebb cégek részvételet kell vagy lehetővé tenni. Alapvetően egyetértek ezen módosítók logikájával, de nem vagyok eh, meggyőződve arról, hogy ezen a téren megtaláltuk az ideális megoldást. Tovább lépve. A rotáció kinevezés vagy újra kinevezés ügyéről, tehát az a könyvvizsgáló cégek kinevezésével kapcsolatban. Mindenképpen valami kompromisszumot kell találnunk. Nem hiszem, hogy az Európai Bizottságnak igaza van, a kötelező rotáció nem szerintem a legcélra vezetőbb, nem így kell egy könyvvizsgáló céget kinevezni. A, részvényesek döntsék el, hogy melyik auditor felel meg a legjobban, többen osztják-e véleményemet több frakcióban, ugyanakkor tudom, hogy a kötelező rotációs időszak hosszára vonatkozó módosítók igencsak eltérőek, és hát ezen véleményeket sem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül egyelőre. Nem tudok erre a problémára végleges megoldást javasolni, de remélem, hogy tudunk kompromisszumos megoldást találni, most pedig várom az önök erre vonatkozó javaslatait. Végezetül tényleg csak pár szóban a javaslat jogi formáját illetően Tájnasszony és Stojanov kollega igen csak bátor módosítókat nyújtottak be, az egész rendeletet törölni kívánják. Elnök úr bölcs szavaira várok, hogy az irányelv és a rendelet között mi lesz a megoldás. Azt hiszem, hogy sokan a tanácsban is hasonlóan gondolkodnak. Szeretném tehát, hogyha megtalálnánk az ide, számunkra ideális jogi formát, rendelet, irányelv, avagy a kettő a sajátos keveréke hogyha a szakbizottságon belül meg tudunk erről egyezni, az célvezető kollégák, elnök úr, köszönöm még egyszer mindenkinek az idejét és energiáját, fontos javaslaton tovább kell dolgoznunk a jövőben. Danke, Herr Kollege Karim, Herr Kollege Köszönöm, Karim kolléga, Massip kolléga következik. Gracias, presidente. Gracias también a nuestro colega. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöttel tartozom Karim úrnak is igen lenyűgözött az, amit előadott. Nos, a módosító javaslataim alapvetően arra vonatkoznak, hogy segítsem a parlamentet abban, hogy a bányai javaslatot el lehessen fogadni. Szerintem ez egy jó és szükséges javaslat, és igen, meglep az, hogy a néppárt több kollégája, ugye ide tartozik Bányi úr is, meg akar szabadulni ettől. Támadják, cikkenként támadják, és ezt igazából nem értem. Az én javaslataim eléggé pragmatikusak, és alapvetően arra vonatkoznak, hogy a bányai javaslatot úgy módosítsuk, hogy annak eredeti szellemisége megmarad. Két gondolatot szeretnék most kiemelni, ahogyan maga Bárnyé úr is utalt rá, az audit nem más, mint egy audit, és ennek így kell lennie. Ez pedig azt jelenti, hogy az auditornak közel kell állnia ahhoz, amit auditál, ebből pedig arra következtetek, hogy az auditor egy auditor, nem pedig egy tanácsadó, aki egyébként auditálási szolgáltatásokat is nyújt. Hogy hiszen, hogyha ezen az úton haladunk, akkor az auditok minőségét és függetlenségét, függetlenségét sodorjuk veszélybe. Tehát ennek megvan a határa. A nem audit jellegű szolgáltatások nak megvan a határa, tehát egy auditor megvan, hogy mi, mi mennyi nem audit jellegű szolgáltatást nyújthat, a bizottság 10%-ot javasol, én 15-öt, akkor, hogyha egy közös auditról van szó. Ami pedig a rotációs időszakot illeti, itt egy három, hármas krit, kritériumról van szó, 7 év után kötelező a rotáció, ha csak nem kerül sor közös auditra, ebben az esetben 12 év a határidő, illetve a közös auditon belül is rotálni kell a feladatokat, így 17 év lenne a a rotáció kötelező időpontja, tehát 7 plusz 5 plusz 5, 7 rotáció plusz 5 akkor, hogyha közös az audit, és még plusz 5 év abban az esetben, hogyha a közös auditon belül rotálódnak, tehát forognak a feladatok. Az én javaslatom kötelezővé tenne a rotációt, amely az audit függetlenségét garantálja, illetve lehetetlené teszi azt, hogy túlságosan közeli kapcsolatba kerüljen az auditor, illetve a kliens. De ezen túl a javaslataim lényege az, hogy az an auditor, aki további elemekkel bővíteni az auditot, egy további időszakban erre ezt, ezt nem, a, nem a rugalmasságot próbáljuk elvenni ettől, pontosan az ellenkezője az igaz, több lehetőséget kívánunk nyújtani az auditorokra, e, auditoknak, auditoroknak erre, és ez lehetővé teszi, hogy olyan ágazatokban is tapasztalatot tegyenek szert, amelyekhez nehéz manapság hozzáférni. Tehát meg szeretnénk akadályozni azt, hogy kevés számú ö, cég lenyelje az összes munkát. Ugye most ott van a nagy négy, eddig a nagy nyolccal kellett számolnunk, ezt szeretnénk egy kicsit ö, megváltoztatni. Tisztelt kollégák, ha nem lépünk, és hogyha az audit piacot nem fogjuk alapvetően megreformálni, akkor azt látjuk, hogy szabad verseny nélküli helyzet alakul majd ki, és lesznek ugyan audit jelentések, de nem garantálja semmi a független beszámolókat. Spanyolországból származom, ahol négy év alatt a 56 bank munkáját sokkal kevesebb számú bank vette át, és a Deloitte Spaniel az egyetlen cég, amely működik Spanyolországban ezen a területen, és látjuk azt, hogy ennek milyen következményei lesznek európai szinten. Lesznek súlyos következményei, azt kell, hogy mondjam, és ezen a héten történt még valami, amelyről nem igazán szólunk. Ángela Szerez belügyminiszter egy bíró előtt, egy madridi bíró előtt a következőt mondta. Panaszt tett, hogy a Deloitte nem tájékoztatta őt a spanyol bankrendszerben tátongó fekete lyukról. Nos, hát nem tudom, hogy kinek van igaza, vagy az auditornak, vagy a miniszternek, vagy volt miniszternek de valamelyik a kettő közül nem látja tisztán a valóságot. Nem az én pártomból származik ő, de azt hiszem, hogy itt alapvetően oda kell figyelnünk, mert a bankjában tátongó fekete lyuk egyre inkább terjed, és itt a Deloitte volt az auditor. Kollégák, ha nem lépünk, ha nem végezzük el ennek az auditpiacnak az alapvető átalakítását, akkor Ahogyan már ezt láttuk a pénzügyi válság esetében, nagyon, nagyon súlyos problémákkal fogunk szembenézni. Az auditoknak függetleneknek kell lenniük, és jó minőségűeknek. A minőség, tisztelt kollégák pedig igenis pénzbe kerül, az auditok mindig is drágák voltak, költségesek voltak, azonban, hogyha nem kapunk hiteles képet, az auditált cégről, akkor semmi értelme az auditnak. Tehát. A pénzügyi piacok reformja után az auditok reformjára is szükség van. Az Európai Parlament, illetve más Európai Uniós intézmények eddig sikeresek voltak ezen az úton. Nos, azt hiszem, hogy kell figyelni Bárnyi úr szavaira, és valamit végre tennünk kell. Udu kolléga. Da, mulțumesc. După cum știți, avem uh, vreo 900 de amendamente în cele două propuneri. Tisztelt kollégák, körülbelül 900 módosító javaslatot kaptunk, és uh, nagyon remélem, hogy a jelentéstevővel, jelentéstevővel való vita során kompromisszumokra is sikerül szert tenni. Van 5-6 kulcsfontosságú kérdés, ahol mindenképpen megoldást kell találnunk. A többi kérdés kezelhetőbb. Ami ezt a 4-5 kulcskérdést illeti, az a fő gond, hogy vannak olyan módosító javaslatok, amelyek egymással ellentétesek, tehát vannak olyan kollégák, akik teljesen ellene vannak a jelentéstevő javaslatának, és ez minden politikai frakciót érint. Tehát az egyéni álláspontok meghaladják a politikai vagy nemzeti megosztottságokat, illetve törésvonalakat, ez pedig azt jelenti, hogy elég élénk vitára számíthatunk. Most pedig szeretnék ezekről az aspektusokról ö, beszélni, melyek is a legfontosabbak. Nos, ami a szolgáltatásokat illeti, a, úgy, ahogy azt a bizottság meghatározta. Beszélünk tehát az auditról, illetve a nem audit jellegű tevékenységről. Vannak a tiszta auditok, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Szerintem ez egy elég jó osztályozás, egy elég jó definíció, azonban én szeretném azt, hogyha ezt másképpen fogalmaznánk meg, hiszen meg kell definiálnunk kell az egyes szolgáltatásokat külön-külön ezért. Egy új javaslat találtam elő, egy új osztályozással, a szolgáltatások új behatározásával, hiszen más kategóriákban is vannak audithoz kapcsolódó szolgáltatások. Ugyanakkor nem látom azt, hogy mi a célja annak, hogy egy értéket hozzunk létre, az audithoz kapcsolódó szolgáltatások esetében, hiszen ezért is nevezük auditnak ezeket a szolgáltatásokat, ezeket az auditor végzi, és nem korlátozódik kizárólag erre. Például, hogyha a, egy véleményről van szó, a szövegben angol az a fairness opinion, Itt egy hat hónapos határidőt határoztunk meg, akkor, hogyha már az audit lezajlott. Ami pedig az auditon kívüli szolgáltatások tiltását illeti, amelyet ugye az auditor végezhetne az auditált cég felé, a beruházókkal való hosszú tárgyalások, illetve az audit bizottságok tagjaival való hosszú tárgyalások után azt hiszem, hogy az Audit Bizottság előjogai növekednek, és a bizottság dönthet arról, hogy az auditon kívüli szolgáltatásokat nyújthat-e ugyanaz a, a társaság, ugyanaz a cég, vagy sem. Gyakran a cég az adóütön kívüli szolgáltatással valaki mást bíz meg, nem az eredeti auditort. És végül azt látjuk, hogy ugyanaz a szolgáltató is azt szeretné, hogy ezeket a szolgáltatásokat megfelelően definiáljuk. Tehát tudni kell, hogy milyen szolgáltatást nyújthat, nyújthat az auditor, illetve mik az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások. Nem gondolom, hogy a, a jelenlegi javaslat javítaná az audit minőségét. Szerintem nem a minőség a probléma, gyakran megfelelő minőségűek az auditok, de gyakran azt látjuk, hogy a piaci koncentráció okoz problémát, hiszen na, négy nagy cég lefedi a piac nagy részét, és ez az a koncentráció, amely problémát okoz, ennek több oka van, vannak természetes okok, illetve ezek között szerepel az is, hogy a bizottság elfogadta azt, hogy a nagy audit cég bukása után a négy nagy cég vegye át, vagy azok közül valamelyik vegye át az auditálást. Meg kell néznünk, hogy milyen megoldást találhatunk, de az egyértelmű, hogy ezen szolgáltatás esetében nagy problémát okoz a piaci koncentráció. Ezért módosítókat nyújtottam be azzal a célja, hogy megnyissuk a piacot a kisebb cégek felé, és ezt szeretném jogszabályokkal alátámasztani, hiszen, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk ezt a, ezt a koncentrációt enyhíteni természetes módon. Ami pedig a rotációt, a kötelező rotációt életi, nem hiszem, hogy ez adja a megoldást. Természetesen a raportörökkel való vita során próbáltunk kompromisszumra jutni, de az én javaslatom a következő lenne. 14-25 évről beszéltünk. Az én álláspontom az, hogy az a cég, amely az auditot végzi, részt vehessen a részt vehessen a versenyben, tehát ajánlatot tehessen. Mindenképpen lehetővé kell tenni azt, hogy a tender kiírásában ö, részt vehessen ez az auditor, Ami pedig a kettős auditot illeti, erre választási lehetőséget kell biztosítani a cég, vagy pedig a tagállam szintjén. Vannak olyan tagállamok, amelyek már alkalmazzák ezt a rendszert, és azt hiszem, hogy nekik ezt meg is kellene tartani, hiszen túlzott intézkedés lenne az, hogyha a kettős auditot betiltanánk a különböző tagállamok számára. Ami pedig az irányelvbe való átültetést, tehát a rendeletből irányelvbe való átültetést illeti, ezzel kapcsolatban módosító javaslatokat nyújtottam be, illetve ezzel kapcsolatban sok módosító javaslat érkezett, és nagyon sokan az irányelv mellett törtek láncsát, nagyon sokan közülük, jó magam is, úgy gondoljuk, hogy a rendeletet irányelvé lehetne változtatni. Szerintem ez a tanácsa való viták mellett kell, hogy megtörténjen, tehát azzal párhuzamosan meg kell nézni, hogy a tanácsi tárgyalások hova vezetnek, illetve hova jut a raportőrrel való tárgyalás sorozat. A, a Time és Stojanov módosítókat vesszük itt alapul, lehetne itt alapul venni, illetve nagyon sok képviselő nyújtott be módosító javaslatot ugyanebben a témában. Itt a rendelet és az irányelv témájában azzal a céllal, hogyha végül is az irányelv mellett döntünk, akkor az ő javaslataik benne legyenek a végleges szövegben. Nem gondolom, hogy ez túlzott mértékű szabályozás lenne, Szerintem nem szabad túlzott szabályozást bevezetni, e, ennek nem most van a megfelelő pillanata, oda kell figyelni a versenyképességre, illetve az Európai Unió érdekének, érdekeinek érvényesítésére. A szolgáltatások ára növekedik, a költségek növekednek, illetve a beruházók bizalma csökken akkor, hogyha túlszabályozásra kerül sor. Pedig nagyon fontos, hogy a beruházók bizalmát megőrizzük a piacban, hogyha ezt elveszítjük, akkor hiába van jó szabályozás, maga, maga az adott cég Kínába fogja áttenni a székhelyét. Várom a jelentéstevővel való tárgyalásokat, beszélgetéseket, remélem, hogy a végső megoldás kedvező lesz mindenki számára Köszönöm. Van itt egy kis probléma, mert kevesebb, mint 10 percünk van. Egy kicsit elhúzhatjuk, mert egyeztettem a tolmácsokkal, de még hatan jelentkeztek szólásra. És ez egy nagyon összetett téma, nem egyszerű. Tehát az lenne a javaslatom, hogy amíg tudjuk, addig meghallgatjuk a hozzászólásokat, és aztán decemberben újra napirendre tűzzük ezt a pontot, mert azt hiszem, hogy megérni szélesebb körben vitázni erről, és azt hiszem, hogy itt még van igény a vitára. Tehát ez azt jelenteni, hogy januárban akkor nem tudnánk szavazni, hanem csak februárban ejthetnénk meg a szavazást, és aztán márciusban kompromisszós módosítókat kell majd előkészíteni mindaz alapján, ami itt van előttünk, tehát így járjunk el, folytassuk most a vitát, aztán decemberben megint napirendre tűzzük ezt a témát, és aztán jönnek a kompromisszós módosítók januárban, ezek megvitatásra, és aztán februárban szavazunk. Nos, Kerim úr, ez azt hiszem, hogy kevés értelme lenne, hogyha nem fordítanánk elég időt erre az összetett témára. Régner asszony kap szót következőként. Köszönöm, meg próbálok nem hosszasan beszélni, hogy még többen is szóhoz jutsanak. Ami Budúrat illeti, itt nem csupán a túlszabályozásra, hanem az alulszabályozásra és a téves szabályozásra is vannak problémák. Ez egy nagyon fontos téma nem csupán a szakbizottságunk számára, hanem az Európai Parlament számára egészében. A 900 módosító bizonyítja, hogy milyen intenzív érdekek rejtőznek emögött. Antonio Massip Hidalgo megfontolásaihoz csatlakoznék. Egy szempontra összpontosítanék röviden, amely specifikus Ausztria szempontjából, de Németország szempontjából is, még pedig ez a dualista rendszer és a azok a problémák, amelyek ezen összefüggésben fennállnak a jelentéssel. Ezt most nem az én nevemben mondom kifejezetten, hanem Bernhard Rápkai kollégám nevében, aki erre vonatkozóan módosítókat nyújtott be a rendelethez. Itt a munkavállalói részvételről van szó Ausztriában, ez sokkal kifejezettebb, mint akár Németországban. Ha tehát ebben a jelentésben előrelépünk, akkor mindig tartsuk szem előtt, hogy a felügyelő bizottságban bizottság a megbízója ennek a, az auditnak, és felelős ezen ellenőrző funkciókért is. Ez megvizsgálja ezt a jelentést az osztrák, illetve a német vállalati kultúrában, az egész gazdasági rendszerben mindez nagyon mélyen gyökerezik, és most ezen ö, jogszabályokban is továbbra is fel kell majd, hogy álljon ez a vetület. Ami az éves beszámoló elfogadását illeti, ez továbbra is a felügyelőbizottság által kell, hogy történjék. Ezzel nem azt, ez nem azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy audit bizottság, hanem mindig figyelni kell arra, hogy az audit bizottság lehet, hogyha nincs felügyelőbizottság, arra az esetre, hogyha van felügyelőbizottság, akkor ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ilyen talán kísérő funkciót járhat el, de a fő funkció a tulajdonképpeni felelősség továbbra is a felügyelő bizottságé. Ezt csak tisztázásul mondtam, mert a különböző vállalati kultúrákra véleményem szerint figyelmet kell fordítanunk. Tehát a munkavállalói részvétel egy nagyon ö, értékes dolog, egy pozitív hozzájárulás az audit minőségéhez is. A második észrevételem a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik. Az a ö, fontos, hogy ezek szükségesek, ezt még egyszer ö, hangsúlyozom, de nem szabad, hogy túl sok legyen belőlük, és ennek megfelelően egyes törlések is szükségessé válhatnak. És még egy személyes megjegyzés, nagyon szépen köszönetet mondok a remek német tolmácsolásért. Világos, pontos ez, és nagyon gyakran rendkívül gyorsak a felszólók. Elnök köszönöm, Tein kolléganő következik. Először is köszönetet mondok Karim kollégának, aki ennyire szakszerűen csoportosította a módosító indítványokat. Karim úr engem bátornak nevezett, mert én meg szeretnék szabadulni a rendelettől, azt hiszem, hogy ez szakszerű, mert ö, ö, tulajdonképpen semmit nem teszünk, ha nem így járunk el. Három és fél éve mióta itt képviselő vagyok, ö, azért teszem ezt első ízben, mert erre valóban szükség van. Itt most az audit dosszéval már hosszú ideje dolgozom, több mint két és fél éve. Nagyon sok lobbistával találkoztam időzél, időzélben, sokkal többen, mint más jogalkotási javaslatoknál, és senki, egyetlen tehát nagyon sok lobbistát, talál, lobbistával találkoztam, egyetlen tagállam sem szeretne rendeletet. Na, ha itt a, ö, nem az én feladatom a tagállamok ö, érdekeit képviselni. Egyetlen auditált vállalat sem szeretne rendeletet, teljesen mindegy, hogy kicsi, közép vagy nagy vállalatról van szó. Egyetlen audit vállalat sem szeretne rendeletet, teljesen mindegy, hogy méretük kicsi, közepes vagy nagyobb, tehát egyáltalán senki nem szeretne rendeletet az Európai Bizottság kivételével. Aztán itt ugyanúgy látom ezt a dolgot, mint Bodu úr, 900 módosítót nyújtottak be egy meglehetősen száraz témához, amely nem ébreszt politikai szenvedélyeket normális esetben. Nos, tehát már ez is megmutatja, hogy az Európai Bizottság nem javaslata nem volt rendben, és a frakciókon átnyúló módon, tagállami határokon átnyúló módon ö, ezt a témát nagyon részletesen meg kell vitatnunk. Tehát, kedves kollégák, lépjük meg ezt a bátor lépést, amit meg akarunk változtatni, és teljesen mindegy, hogy milyen irányban óhatjuk ezt megtenni, azt egy irányelv keretében tegyük meg, nem rendelet keretében. Mindent elérhetünk, amit akarunk, kompromisszumokban tudunk megállapodni, és ezt egy irányelv keretében tudjuk megvalósítani. Ez különösen a kis tagállamokat érinti, amelyekről most itt beszélni szeretnék. Ez nem a nagy tagállamokat érinti, biztosan nem az én tagállamomat, Németországot vagy Nagy-Britanniát, amely nagyon gyors volt az irányelvek átültetésénél. Fontos az, hogy aztán a jövőben az audit vállalatok egy közérdekű vállalat esetében figyelembe vegyék ezt a rendeletet, és azonosítani tudják, hogy a tagállami szabály jogokat mennyiben szorítja háttérbe a rendelet. Tehát ez egy megkettőzését jelenteni a szabályoknak, nem szolgálja az áttekinthetőséget, jogbizonytalanságot teremt, ez nem lehet a szándékunk. Tehát semmi ok nincs arra, hogy rendeletet alakítsunk ki. Még egyszer utalnék rá, hogy a jogi szakbizottságban különösen arra érezzük magunkat kötelezetnek, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartjuk, és nem megérzéseink szerint járunk el, tehát nincs szükségünk erre a rendeletre. Az idő, az órára tekintve a közérdekű vállalatok definíciójáról szólnék még. Ezek a definíciók mindig is különböztek sok európai jogrendszerben. A német speciális helyzet az, hogy vannak nagyvállalataink, és nálunk a középvállalatok is jelentős szegmest for, ö, foglalnak el, és nálunk 500 munkavállalóval definiáljuk őket, nem 250-nel, mint EU szinten. A középvállalataink nagyon sikeresek, nem omlottak össze a válságban, még jobban kerültek ki a válságból, nincsenek problémák, nincsenek fekete lyukak, semmi ilyesmi nem valósult meg nálunk. Tehát itt a tagállami sajátosságokat kell figyelembe venni, Régner asszony tette meg ezt az imént, a munkavállalói részvétel kapcsán. Én mindig is figyeltem a sajátosságokra a kis tagállamokban, hogyha pontosan megnézzük, a, hogyha valaki kis tagállamból érkezett, és azt mondta, hogy nálunk a tőzsde máshogy működik, szigorúbban, máshogy, mint Frankfurtban vagy London, Londonban. Én ezt figyelembe vettem, nem lehet mindent egy kalap alá venni, és itt a német középvállalatok, amelyeket családvállalatok tesz, családi vállalatok tesznek ki, ezek a legjobb vállalatok. Nos, ott nincsnek idegen részvényesek, akiket károsítani lehet. Itt a család a 100%-os tulajdonos, őket nem kell audit alá vetni, és kérem a kollégákat, hogy vegyék figyelembe ezt a német sajátosságokat, most ezeket az eredményes vállalatokat ne terheljük meg teljesen felesleges auditvizsgálatokkal, amelyek számukra semmit nem hoznak, csak annyit, hogy a forgalmuk jelentős részét kellene fordítaniuk ezekre az auditvizsgálatokra, amelyek számukra egyébként teljesen haszontalanok. Ami pedig a rotációs vitát illeti, az Econban éppen vitáznak erről, mert itt a 13 14 évről beszélnek a szocialisták, Masszipúr is felvetett egy elképzelést, nem tudom, hogy hogyan tudunk majd megállapodni. Nem tudom, hogy az egész éven vagy éveken keresztül csatároznunk kell -e ezen témákról, ez megint csak elég nehézkes lesz. Elnök, tekintettel az órára még Gárgáni urat venném sorra, és az összes többiek majd később kapnak szót. Néhány technikai dolgot majd még az ülés végén el kell intéznünk. Gárgáni úr. Elnök úr, én egy olyan megfontolásból indulok ki, amelyet a kollégák, egyet, amelyel a kollégák egyetértettek, különösen Masszip úr, a revizoroknak, az auditőröknek, független, objektív és minőségi ítéleteket kell megfogalmazni. Ebbe az irányba mutat valamennyi módosítom, amit benyújtottam az éves beszámok irányelvét illetően, illetve a közérdekű társaságokkal kapcsolatos jogszabályt illetően. Most a decemberi ülésünkön eldönthetjük, hogy mi legyen a rendelet versus irányelv kérdéssel. Egy általános észrevételt tennék, most beszélünk az európai pénzügyi válságról. Azt hiszem, hogy nem kicsi a szerepük a könyvvizsgálóknak sem ebben. A, az ő függetlenségük jelentes érték 2007-2009 között a bankoknak, ügyfeleknek pozitív véleményeket adtak, és ezek nem feleltek meg a valóságoknak, mert a bankok jelentős veszteségeket könyveltek el. Ez egy probléma, hogyha átfogó képet akarunk alkotni erről az egészről. Természetesen az audit cégek nem az egyedüli bűnösök, de nem megfelelően hajtották végre feladatukat, és ez egy olyan értékelés, amire még visszatérünk. Egy dolgot mondanék el, egy észrevételt, hogy felhívjam a figyelmet a tízes cikket érintő módosítóra. A tízes cikk a könyvvizsgálói szolgáltatástól eltérő szolgáltatások nyújtásának tilalma. Azt hiszem, hogy a szöveg más megoldáshoz jut. A az audit és a tanácsadási szolgáltatások elválasztása alapvető jelentőségű. Egy könyvvizsgáló cég, amely végzi a közérdekű cégek könyvvizsgálatát, nem szolgáltathat az audit alá vont cégnek pénzügyi szolgáltatásokat, illetve az audit szolgáltatástól eltérő szolgáltatásokat. Csak ilyen módon garantálhatjuk a megítélés objektivitását és az érdekkonfliktus hiányát. Erre a pontra szeretném felhívni a jelentéstevő, illetve a kollégák figyelmét. Az audit cégek érdekkonfliktusba kerülhetnek, hiszen ebben az esetben kedvezőbb ítéletet fogalmaznak meg a klienseikről, valamilyen módon kötelezve érzik magukat arra, hogy kedvezőbb ítéletet mondjanak, hiszen tanácsadási szolgáltatást is nyújtanak az adott cégnek. Nos, a tanácsadási szolgáltatások és a könyvvizsgálói szolgáltatások teljes mértékben elkülönítendők ezen okoknál fogva annak érdekében, hogy az audit szolgáltatások teljes mértékben függetlenek legyenek. Tehát így lehet az érdekkonfliktusokat elkerülni. Köszönöm. Köszönöm Karim kolléga előzetes összefoglalásciából. Chairman, how much... Elnök úr, mennyi időnk van még? És mindenki kapott szót, aki szót kért? Nein, eben nicht. Ich habe hier nach wie vor noch vier Wortmeldungen. Deswegen wollen wir das in jedem Fall im Dezember fortsetzen. Még négyen szólnának hozzá, aztán majd decemberben ö, folytatjuk visszatérünk majd erre, bizonyosan egy további vitát folytatunk le majd decemberben. Tehát elhalaszthatja állásfoglalását decemberig, ennek lenne is értelme, és decemberben mindenféleképpen még alaposan vitázunk erről a témáról kann man den Punkt jetzt verlassen. Akkor most lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Elnök úr, ezért kérdeztem, mert ez roppant kényes dosszié az elejétől fogva. Éppen ezért szerintem úgy helyes, hogy mindenki megkapja a lehetőséget arra, hogy érdemben elmondja a véleményét, mielőtt én reagálnék. Szerintem eljárásilag ez lenne a legcélvezetőbb. Hervorragend, dann machen wir das so. Kiemelkedő, akkor így járjunk el. Ezt még bizonyosan a decemberi ülésünk kiemelkedő helyére helyezzük ezt a témát. Aztán nézzük a 24-es pontot a szubszidiaritás kapcsán. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban semmit nem kell mondani. Tájn azt, hogy ez rendben van. Egyebek, napirendi pont, itt sincs semmi akkor a következőt kell még közölnöm. Ma délután találkozunk a parlamentközi találkozó céljából az Európai Law tárgyában. 15 órától 18.30-ig tart majd ez az ülés. A következő ülésünkre december 17-én, 18-án kerül sor itt Brüsszelben. Köszönöm.